Okay, colleagues, good afternoon. Köszönöm kollégák, üdvözlök mindenkit újra. Megkezdjük a szakbizottságunk ülésének délutáni szekcióját. Napirendi pont, az eszmecsere a ciprusi külügyminiszterrel. Nagy örömre szolgál, hogy üdvözölhetem Önt itt, Kozáku Márkullis asszonyt. Üdvözlöm Önt, és Reméljük, hogy nagyon sikeres lesz a ciprusi elnökség az Európai Uniónak. Sok sikert kívánunk önöknek ehhez. Nagyon sok fontos témával kell foglalkozni, illetve ezt várjuk az elnökségtől, hogy foglalkozzon ezekkel a nagyon, Európai Unió szám, jövője számára nagyon fontos kérdésekkel, főleg a több éves pénzügyi keret témájára gondolok, de külügyi szakbizottságként szeretnénk hangsúlyozni a bővítési folyamat folytatásának a fontosságát is, és tudjuk, hogy a ciprusi elnökség egyik prioritása a bővítés kérdése. Most megadnám önnek a lehetőséget arra, hogy tájékoztasson minket a ciprusi elnökség prioritásairól, és ezt követően pedig eszmecserét tud folytatni a szakbizottságunk tagjaival. Miniszterasszony, öné a szó. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy anyanyelvemen beszéljek most a bevezetőben, de majd a kérdések, válaszok idején, illetve az eszmecsejre folyam majd más nyelven fogok beszélni. Elnök úr, hölgyeim és uraim, külügyi bizottsági tagok, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma megjelenhetek önök előtt abból az alkalomból, hogy a tanács elnökségét eh, Gregor, eh, Ciprus, a Ciprusi Köztársaság tölti be, és örülök, hogy bemutathatom az Európai Parlamentnek és konkrétan ennek a bizottságnak, hogy melyek a prioritásaink 2012 második fél évében. Először is szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos szerepet vagy hangsúlyt tulajdonítunk az Európai Parlamentnek, mint társ jogalkotónak az egyenrangúsági viszonyban. Úgy gondolom, hogy folyamatos együttműködés fog megvalósulni köztünk, és ez a célunk, hogy a jó értelemben érvényre jussassuk az Európai Unió és a polgárok érvényeit. A ciprusi elnökség számára fontos, hogy egy jobb Európát hozzunk létre, amelynek megerősödve kell kilábalnia a jelenlegi gazdasági válságból, és amelynek meg kell erősítenie saját szerepét a nemzetközi porondon is. A bővítés az egyik fontos napi rendünk, hiszen érint ki kitapintható módon hozzájárul Európa javításához, tökéletesítéséhez, továbbfejlesztéséhez, hiszen egyrészt bővíti, terjeszti azokat az általános értékeket, amelyeket az emberi jogoknak, emberi jogok tisztelettartása mellett fontosnak tartunk, és természetesen Európa, az Európai Unió ezzel katalizátorként működhet a világban, e, az egész kontinensen az emberi jogok, a biztonság, a béke megerősítése révén. Reméljük, hogy kézzelfoghatóan előre tudunk lépni majd minden politikai területen. Az irányelveink e, a szigorú feltételesség alapján működnek majd, minden tagjelölt országot saját értéke szerint fogjunk, fogunk megért, megítélni. Szilárd álláspontunk, hogy az Európai Unió bővítése nem fog véget érni 2013-ban Horvátország csatlakozásával. Az a dinamika, amely jelen pillanatban ezzel a lehetőséggel kialakul, egy új Eh, hat év után egy új tagállam csatlakozásával. Úgy gondolom, hogy ezt kellőképpen ki kell használnunk ezt a lendületet. Ezért alapvető fontosságú, megítélésünk szerint, hogy európai perspektívát biztosítsunk az balkáni, a nyugat-balkáni országok számára, Izland és Törökország számára is. Úgy gondoljuk, hogy ez alapvető prioritása lesz a Ciprus elnökségnek. Ami Horvátországot illeti, Horvátország csatlakozásának előkészít munkálatai jó ütemben folynak. Az a szándékunk, hogy közelről, közelen, alaposan figyelemmel kövessük, hogy Horvátország mennyire teljesíti a bizottság elvárásait. Hamarosan előrehaladási jelentés bemutatására is sor kerül majd Montenegro eh, kapcsán ugyancsak eh, megkezdődtek a tárgyalások. Eh, fontos kiemelni, hogy milyen nehézségeket jelent az, hogy ebben a kérdésben valóban előrelépésre kerüljön sor. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ezzel párhuzamosan az, hogy tagjelölt ország státuszt biztosítsunk Szerbia számára, illetve az a tény, hogy ez megtörtént 2012 márciusában, ez azt tükrözi, hogy Szerbia milyen jelentős lépéseket tett előre a belső reformok tekintetében, épp úgy, mint és azt is tükrözi, hogy Szerbia milyen mértékben együttműködött a Nemzetközi bírósága. Úgy gondolom, hogy óvatosan kell eljárnunk Szerbia Európa jövőjével kapcsolatban, Reméljük, hogy biztosítottak lesznek a megfelelő feltételek a döntéshozáshoz eh, és a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, feltéve, hogy az előzetes értékelés, amelyet az Európai Bizottság ad majd Szerbiáról, megfelelő lesz ehhez. Alapvető fontosságú, hogy a Szerbiában megalakuló kormány továbbra is eh, elkötelezetten támogassa Szerbia Európai Uniós tagságát vagy jövőképét. Ami eh, Macedóniát illeti elnökségként bízunk abban, hogy az ország megnevezése szempontjából is eh, tárgyalásokra kerülhet sor a csatlakozási tárgyalások mellett. Fontos, hogy eh, jó kapcsolatokat, jó szomszédsági kapcsolatokat tartsunk fenn. Ami Albániát illeti, úgy tekintjük, hogy alkalmazni kell azt a 12 központi prioritást, amely lehetővé teszi, hogy ez az ország a csatlakozás felé előmozdulhasson. Bosznia-Hercegovina esetében szükséges a reformokat folytatni, és teljesíteni kell az emberi jogokkal kapcsolatos elvárásokat, és a fincse ügyre utalnék. Fontos, hogy a mi elnökségünk alatt esetleg a csatlakozási igény bejelentésére sor kerüljön. Koszovó kapcsán, Koszovó függetlensége kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy a Ciprusi Köztársaság az elnökség betöltése ideje alatt objektív módon fog eljárni, és egyértelműen figyelembe fogja venni e, az összes érintett fél e, álláspontját, egyenlő bánásmóddal értékelve ezeket. Fontos, hogy minél e, nagyobb lendületet E, kapjanak az Izland csatlakozásával kapcsolatos tárgyalások is, hiszen e, e, Izland egy gőzhajó sebességével halad előre a tárgyalásokban és a gazdasági kilávalásban is. Mindannyian jó tudjuk, hogy nagyon ér, érzékeny témák vannak azért ezzel az országgal kapcsolatban, amelyek kapcsán óvatosan kell eljárnunk. Az elnökség megpróbál közvetítőként eljárni, és a célunk az, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldásokat találjunk az egyenlő bánásmód szellemében. Ami Törökországot illeti, a hozzáállásos értő támadó hozzáállása ellenére úgy gondoljuk, hogy továbbra is az a célunk, vagy a szándékunk, hogy elősegítsük a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy ez az ország is csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Ebben a folyamatban a megközelítésünk gyakorlatias lesz és objektív, tárgyalagos. Ennek alapját pedig az alaposan az Európai Unió szerveivel egyeztetett eljárások követése lesz. Eh, olyan alapon, hogy valamennyi tagjelölt országgal eh, szemben ugyanazokat az elvárásokat tudjuk támasztani és számon kérni. Ami a decemberi 2011. decemberi tanácsi következtetéseket illeti, ennek az eljárásnak, ennek a folyamatnak az a célja, hogy a tárgyalások a már megismert tanácsi elvek alapján folyjanak. A ciprusi elnökség különösen nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy ugyanilyen módon járjon el az új előcsatlakozási támogatási rendszer alkalmazása tekintetében is ebben a fél évben kerülhet sor megállapodás az Európai Parlamenttel. 2012. októberében eh, a ciprusi elnökség felelőssége ezt a tanácsban megvitatni az Európai Bizottság 2012-es eh, programját. és az a célunk, hogy kiegyensúlyozott végkövetkeztetéseket fogadjunk el, amelyek hűen tükrözik valamennyi tagállam álláspontját. Ami az Európai Unió külső politikáit illeti, a ciprusi elnökség szorosan együtt fog működni a tanács, a Európai Tanács elnökével, és segítséget fog nyújtani a szükség esetén mindazokhoz a kezdeményezésekhez és tevékenységekhez, amelyeket az Európai Unió külön képviselői és főképviselői fognak lebonyolítani a biztonságpolitika és a külpolitikai terén, de ugyanezt az együttműködést a külügyi szolgálattal is megtesszük. Ezen kívül a ciprusi elnökség támogatni fogja a fő képviselőt az európai szomszédsági politika megvalósításában, különösen a e szomszédsági politika déli dimenziójában. Az Európai Unió itt kötelezettséget vállalt arra, hogy a déli partnereinknek a demokratizálódási folyamatát támogatja. Itt kereskedelmi, gazdasági dialógus szeretnénk elősegíteni a régió országaival, és természetesen más területeken is a közös érdekeket kívánjuk követni, így a migráció, a mobilitás területén. A ciprusi elnökség mindent el fog követni annak érdekében, hogy támogassa a fő képviselőt abban, hogy az ugyanilyen fontos keleti dimenziónak, keleti szomszédsági politikának a céljait elérje. A cip ciprusi elnökség ezen a téren lekívánja zárni a tárgyalásokat az új többéves pénzügyi keret e, által erre a területre biztosított pénzeszközök területén. És lehetővé kívánja tenni, hogy az Európai Unió hatékonyan dolgozon együtt a szomszédaival. Az Európai Parlamenttel való együttműködés is ezen a területen is állandó együttműködés lesz. Ezen túlmenően támogatni fogja a ciprusi elnökség a főképviselő asszonynak azon erőtörek, erőfeszítéseit is, hogy a stratégiai partnereihez fűződő viszonyt megerősítse. Az Európai Uniónak más feltörekvő országokhoz való kapcsolataira is gondolok itt. Aztán Ciprus a legdélkeletibb ország az Európai Uniónak, és kitűnő kapcsolatai vannak valamennyi arab szomszédjával, illetőleg Izraellel is. Ciprus hozzájárulhat az elnökségi munka keretében ahhoz, hogy segítse a régióban az európai pozícióknak a felépítését. Az arab tavasz országaiban lezajlott folyamatok megrengették ez az egész világot. Szeretné a ciprusi elnökség a stabilitást, a régió demokratizálódását elősegíteni, természetesen ezen országok belső eljárás módjának figyelembevételével és tiszteletben tartásával. Az arab tavasznak az eseményei, a biztonság, a migráció, a gazdaság és más területeken is közvetlen hatással jártak az Európai Unió számára. Ezért a főképviselő asszonya folyamatosan egyeztetve kívánunk hozzájárulni. Ahhoz, hogy a régióban az Európai Unió konstruktív szerepet játszon a jövőben is. Zárásképpen pedig szeretném ismételten kiemelni, hogy mennyire fontos számunkra az Európai Parlament világosan megerősödő szerepe ezekben a folyamatokban. Tudjuk, Tudjuk, hogy az említett céloknak az sikeres teljesítése függ a jó és szoros együttműködéstől a parlamenttel, a parlamenti szakbizottságokkal, a parlament szolgálataival, és természetesen az egyes képviselőkkel is. Önök pedig biztosak lehetnek abban, hogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, miniszterasszony, a személyes vállalását, illetve a ciprusi elnökség vállalásait a külügyi politikák céljainak a teljesítése, főleg a bővítés területén, szomszédsági politika területén délen és keleten. Most szeretném megadni a lehetőséget a kollégáknak az eszmecserére. Salafranca úr az első felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm miniszterasszonyt bizottságunk előtt az Európai Néppárt nevében. Szeretnék minden jót kívánni az elnökségnek, és szeretném elmondani, hogy nagyon nagy örömmel fogadtam a bevezetőjét, hiszen különösen társalkotóként emelte ki, társjogalkotóként emelte ki az Európai Parlament szerepét úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a valóság, és nagy örömmel eh, veszem tudomásul, hogy ön is ezzel indított. Nyilvánvalóan eh, vannak eltérések közöttünk, vannak olyan problémák, amelyek mindannyiunkat érintenek, és megértjük, hogy a ciprusi elnökség eh, ezen ügyekre fog majd koncentrálni. Ami a külső dimenziót illeti, miniszterasszony, a felelősségek megosztását nyilván tiszteletben tartjuk. A főképviselet, illetve a tanács között különösen a Törökországgal való kapcsolatban szeretném tudni azt, hogy az Európai Bizottság a tárgyalásokat milyen módon akarja megnyitni illetve milyen módon szeretne pozitív jeleket megfogalmazni a partner felé. A Montenegro kapcsán különösen eh, eh, érdekesek ugyanezek a kérdések, de Macedónia az az ország, amelynek nincsenek eh, diplomáciai kapcsolatai Ciprussal, és szeretném tudni, hogy vannak kezdeményezésük arra, hogy esetleg a név problémáján túl is Eh, bilaterális kapcsolatokat hozzanak létre a két ország között, találnak olyan formulát, olyan megoldást, eh, talán más eh, tagállamok esetében is a két kapcsolatok főbb vételére. Nagyon örülünk annak, hogy az elnökség a, bizton, a partnerségi, bocsánat, a szomszédsági politika terén is szorosan együtt fog működni a főképviselettel. Eh, Szíria és Egyiptom ügye különösen fontos eh, polgáraink számára eh, ebben a kérdéskörben. Köszönöm. Gracias, señor Salafranca. Köszönöm, Salafranca úr, mondja az elnök. Megvan a szót Kopa asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék a magam nevében szeretettel üdvözölni itt a külügyi szakbizottságban a külügyminiszter asszonyt. Tudom, és remélem, hogy a ciprusi elnökség rendkívüli előkészületeket tett a munka megkezdése előtt, és nagyon remélem, hogy sikeres lesz az elnökségi fél évük. Ön felhasználta az alkalmat, hogy beszéljen az elnökség előtt álló kihívásokról. Ebben az időpontban nagyon sok fontos téma van napirenden, amelyek nemzetközi téren is érdeklődésre tarthatnak számot. Itt van például a prioritások egyike. Az Európai Unió bővítése számunkra, parlamenti szakbizottság számára ez egy nagyon fontos kérdés, és egyetértünk abban, hogy ennek prioritása van. Szeretnék többet tudni arról, hogy mit gondol a közel-keleti válságról, és különösen a szíriai helyzetről. Ön utalt a szomszédsági politikának a fontosságára. Ebben számtalan probléma jelentkezik. Van például ott a régióban a palesztin probléma is, de hát az európai uniónak valahogyan reagálnia kell ezekre a problémákra. Láttuk a konfliktusban részes feleket, láttuk az áldozatokat Szíriában, török orsz, egy török repülőgépet lőttek le két héttel ezelőtt a szír fegyveres erők. Tehát a helyzet feszült. Szükségünk van tárgyaló partnerekre a régióban. Ez az, amivel foglalkozni kell, és ez egy fontos feladat számunkra. Uh, Most pedig a frakciók sorrendjében először is Májer úrnak adom meg a szót, aki elnökön eh, is fogja ezt az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm eh, Márkulis asszonyt! Én is Eh, úgyis, mint a következő fél év soros elnökségének képviselőjét. Úgy gondolom, hogy az ön által felvetett eh, bővítési politikai kérdések nagyon jól eltaláltak. Az én kormányom eh, jó lehet nem ugyanehez a párcsokhoz tartozunk, hasonló állásponton vagyunk. Koszovó kapcsán bizonyos értelemben fölmerül a nemzetközi törvényekkel való összeegyeztetőség kérdése, és nyilvánvaló, hogy szigorúan ragaszkodnunk kell mindenben a nemzetközi jog előrásaihoz. Hoz. Ami Törökországot illeti, nyilván az iprusi elnökségnek itt nehézségei lesznek, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy át kell gondolnunk azt a tényt is, hogy előbb-utóbb Törökország is az Európai Unió tagja lehet, hogyha képes az összes követelménynek megfelelni. De megértem az ön gyakorlatilag megközelítését, hiszen Törökország hadseregével elfoglalta a sziget északi részét, amely teljes mértékben elfoghatatlan, minden szempontból ideértve az jog szempontját is. E tekintetben egyértelmű az álláspontom, meggyőződésünk, hogy Törökországnak vissza kell vonulnia erről a területről, és fel kell számolnia a megszállást a sziget északi részén, és meg kell engednie eh, Ciprus szigetének végleges egyesítését, újraegyesítését. Tudom, hogy eh, többi kollégám is említette Szíriát, én azonban Palesztinával kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni. milyen megközelítést fognak követni Palesztiniával kapcsolatban a következő hat hónapban? Prioritás lesz ez az önök számára? Fernanda Lugóval, aki Paraguay elnöke nemrégiben eh, találkoztam, ő e pillanatban nagyon nehéz jogi eh, küzdemeket vív, de a hondurasi eh, állampúcssal kapcsolatban, de most említeném ugye megint csak a Lugó úr helyzetét. A kérdés, hogy az elnökség ezeket az ügyeket követni fogja-e, és odafigyel arra, hogy stratégiai partnerként hát Amerikában megfelelő helyzetben legyenek. Köszönöm szépen Mayer úrnak, aki a kollégám és az elnök helyettes is, és mindjárt átveszi tőlem az elnökölést, de most átadom a szót Watson úrnak. Köszönöm elnök úr, én is szeretném üdvözölni a miniszterasszonyt. Néhány kérdésem lenne hozzá. Az első kérdésem, elnök asszony. EU-Törökország kapcsolatok véleményem szerint, nem a frakcióm véleménye szerint, hanem véleményem szerint a Törökországnak tiszteletben kell tartani az elnökséget. Kérdés ugyanakkor, hogy tudnak-e olyan specifikus területeket találni, amelyeket föl lehetne mutatni Ankara felé a jó szándékunk bizonyításaként. Én ezt ösztönözném, javasolnám. Ciprus további megosztása a nemzetközi és az uniós hitelességet is alása. Hogyan tudnak megoldani ezt a problémát? Második kérdésem. A többi tagállam teljes mértékben megérti az önök országának speciális kapcsolatait Moszkvával. Erre kérnem, hogy reagáljon valamit. A kérdés, hogy szándékukban áll-e, és ha igen, mikor a NATO-val békepartnerségi kapcsolatot kialakítani? Köszönöm. Watson, a continuación las... Köszönöm. Luna csak asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. És a zöldek nevében üdvözlöm én is a miniszterasszonyt már fogadtam azt, hogy hajlandó e, a bizottsággal találkozni, és remélem, hogy nem csak most is az elnökség végén találkozunk, majd hanem közben is több alkalommal. Néhány ügyről beszélnék, amelyeket a kollégáim is említettek már. Ez egyik az e, Watson úr követve, hogy a Ciprusnak bizony különleges kapcsolatai vannak Oroszországgal, és ugyanígy a szírai e, helyzettel is. Látnak-e emiatt bármiféle különleges eh, esélyt arra, hogy esetleg, hogy is mondjam, közvetítői szerepet tudnának játszani Oroszországgal eh, eh, tárgyalva, esetleg rá tudják-e venni arra Oroszországot, hogy az ENSZ-ben máshogy lépjen föl, mint eddig, miközben Bashar elnök gyilkolja saját népét. Nemrégiben volt egy orosz hajó, amely Cipruson keresztül szállított fegyvereket és ha jól tudom, a ciprusi hatóságok nem állíthatták meg a hajót, jól lehet EU embargo e, érinti az Assad felé, Assadnak szállított fegyvereket. Miért nem állította meg az önök kormánya ezt a hajót, amely fegyvereket szállított e, a, a, e, a, a diktátornak, ami Törökországot illeti? Egyetértek azzal, amit Vanszon úr mondott, hogy a török, hogy Törökországnak tiszteletben kell tartani a tanácsot, de nyilván az önök országa ugye elszenvedi a török megszállást területének egy részén, ezzel együtt megfontolták ki azt a lehetőséget, hogy esetleg az Európai Uniós közösséget és Törökországot is meglepjék valamivel, például hogy megnyitják a, a 23-as, 24-es fejezeteket a Törökországra való csatlakozás folyamatában. Tudom, hogy ez nehéz lépés lenne, de ez olyan helyzetbe hozná Törökországot, hogy nekik kellene a következő pillanatban lépniük. Ezt mondanám Törökországgal kapcsolatban, és az utolsó kérdés Koszovó. hallottam, hogy szeretnének nagyon konstruktívak és pragmatikusak lenni. Én azt is tudom, hogy Cip Rus nem vétózta meg a tanácsban, azonnal befejezem ennek úr, nem vétózta meg, tehát a megvalósítatósági eh, eh, valós eh, tanulmány elvégzését, tehát Ciprus elnökségként lehetővé tennie a társulási szerződés letárgyalásának megkezdését. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Tanak úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a külügyminiszter asszonyt. Tudja, hogy régi barátja vagyok Ciprusnak, és az ECL frakció nevében szeretném önt üdvözölni. Szombaton Londonban a török észak-ciprusi foglalása kapcsolatban léptem fel az önök érdekében. A török bolykot a elnökség alatt ugye a megnehezíti az önök életét, és ismerjük, hogy milyen kapcsolatuk van Oroszországgal is. Nem tudjuk, hogy politikailag kell -e ezt tekinteni, vagy ez egyszerűen csak kereskedelmi lépés az elnökségük során. Ahogy a múlt héten az elnök úr is Strasbourgban a plenárison hangsúlyozta, hogy melyek a fő programjai, klímaváltozás, többéves pénzügyi keret, stb. Montenegro témájában vagyok előadó, úgyhogy szeretném tudni, hogy az önök kormányuk a nyugat-balkáni helyzet témájában milyen tervekkel fog előállni. Ugye a legvalószínűbb, hogy ez lesz a következő állam, amely csatlakozik az Európai Unióhoz. Tudna-e némi részletes információt adni erre vonatkozóan? illetve a macedóniai név kérdésről is rá szeretnék kérdezni. Tudnak eh, tudnának-e nyomást gyakorolni Skopjéra és Aténra, hogy megoldódjon már a macedón névkérdés. Izraelnek is nagy barátja vagyok, úgy, mint önök, az önök országának is, ezért eh, szeretnék rákérdezni az izraeli kérdésekre is. Például a palesztinok és az arab világ régi barátjaként önök föl tudnának elépni úgy, mint Izrael új barátja is, és, ezért, és így elő tudnák -e mozdítani a békét, a békefolyamatokat azon a területen. Szíria és Egyiptom kérdései nagyon nagy menekült áramlatot várunk, ugye főleg Egyiptom és Szíria esetében, hogyha polgárháború törnek ki Szíriában, vagy hogyha a sária fog előtérbe kerülni Egyiptomban, stb. Ciprus feltehetőleg már rendelkezik valamilyen tervel a menekült kérdésben, hiszen a földközi tengeren keresztül érkezik a menekültek nagy része. Hogyan tudnák stabilizálni a helyzetet az arab tavaszt követően az észak-afrikai területeken? Köszönöm szépen, Tanak úr. Szalabrakosz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, én is szeretném szeretettel üdvözölni Önt körünkben, és a legjobbakat kívánom Önnek az elkövetkezendő munkája során. Tudjuk mindannyian, hogy a tanácsi elnökségnek a munkája az Európai Unióban sokszor csak szimbolikus jellegű. Itt az Európai Unióban a demokrácia már egy fejlett dolog, és a demokráciahoz fűződő érzék az kialakult az emberekben. Szeretnénk, hogyha ez az érzés más országokban is az emberek sajátja lenne. Ugyanis Ugyanis az a célkitűzésünk, hogy máshol is olyan demokrácia alakuljon ki, mint amilyen nálunk alakult ki. És különösen szeretnék utalni Ciprus, Izrael és Görögország helyzetére. Ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, egy olyan tengelynek, ami átszövi az egész régiót és alapját kell, hogy képezze az arab világhoz fűződő jó kapcsolatainknak. Ami itt történik, az sokkal fontosabb, mint ami máshol történik, de nagyon fontos, hogy ott a közel-keleten megfelelő közvetítő szerepet tudjunk betölteni. És különösen szeretném felhívni a figyelmet az arab tavaszra, amely sajnos még nem látható a régió összes országában. Tehát láthatunk még problémákat. Ami pedig az önök prioritásait illeti, ezeket teljesen elfogadhatónak tartjuk. Nem kívánom azt megismételni, amit az előttem szóló kollégák már kérdeztek, hogy elmondtak, de arra szeretnék mindenképpen utalni, hogy az önök elnökségként betöltött különleges szerepe a gazdasági válság idején rendkívüli. Gyakorlatilag az utolsó órákat éljük, hogy megfelelő ellenőrzés alá hajtsuk a bankszektort az Európai Unióban. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban is foglaljon állást. Köszönöm szépen. Pavlo Nikolászkonak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék, szeretném üdvözölni a ciprusi külügyminiszter asszonyt itt körünkben. Szeretném öntől tudni, hogy az Európai Unió és Ciprus, valamint a világ szempontjából mik a legfontosabb cél, külpolitikai célkitűzések ön szerint. A ciprusi elnökség földrajzi szempontból is nagy kihívásokkal kell, hogy szembenézzen, hiszen Ciprus maga az Európai Unió legdélkeletibb régióra. És itt talán kicsit más, hogy látjuk a problémákat, más problémák jelentkeznek, mint az Unió más országaiban, vagy akár csak Ciprusnak a szomszéd országaiban. Aztán itt többen is szóltak az arab tavaszról, Szíriáról és a palesztin problémáról. Szíriában tovább folyik a mészárlás, és önök megkívánják mutatni, hogy van igenis lehetőség arra, hogy a ciprusi köztársaság a jó kapcsolatai révén, amelyek az arab világhoz és az izraeli államhoz fűzik, jobban hozzá tud járulni a problémák megoldását, mint más országok. Terveznek konkrét intézkedéseket az elnökségi fél év alatt, amelyek tényleg majd gyümölcsöt hoznak. Ezek nagyon összetett problémák, olyan problémák, amelyek az Európai Unió számára is fontosak. Ezek közé tartozik egyébként a menekült áradat kérdése is, amely bizonyos Európai Uniós országokat különösen súlyosan érint. A menekült áradattal való foglalkozásnak a módja, útja, módja, az különösen súlyosan érint itt bizonyos országokat Európában, így például Ciprust is. És még egy utolsó dolog, mi az ön véleménye a következő kérdésben? az Európai Külügyi Szolgálatot, a főképviselőasszony hivatalát és a ciprusi elnökséget nézve, mit tudnak tenni az elnökségi fél év alatt, hogy gondoskodjanak arról, hogy egy jobban összenőtt, jobban egyeztetett külügyi politikája legyen az uniónak és a tagállamoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Teokárosz asszonynak adom meg a szót. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter asszony. Optimista típus vagyok, és úgy gondolom, hogy sikeres lesz a ciprusi elnökségi fél év amely kitűnő eredményeket hoz majd magába. És el kell, hogy mondjam, hogy bízom is az önök képességeiben és Ciprus kapacitásaiban. A következő kérdéseim lennének. Ha megnézem Törökországnak a ciprusi köztársasággal szembeni magatartását, és most itt gondolok arra is, amit Lunacek kolléga említett az előbb, Nos, ez a magatartás véleményünk szerint elfogadhatatlan. A ciprusi köztársaságot megszállás alatt tartják hosszú ideje, és ez egy brutális megszállás, egy szörnyű megszállás, amelynek része sok kisebb provokáció és néhány nagyobb provokáció is, amelyek vélhetően folytatódnak az elnökségi fél év alatt is. Hogyan fognak ezekre reagálni? Hogyha ellátogatunk Izraelbe a delegációval, akkor mi fog történni? és hogyan fog Törökország találkozni a ciprusi elnökséggel. Mi azt várjuk, hogy az Európai Unió szolidaritást mutasson önökkel Törökországgal szemben. És erre felhasználunk minden kommunikációs csatornát. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, köszönöm szépen, mondja Pikola képviselő. Szeretném röviden támogatni azt a fókuszt, amelyet eh, bemutatott. Eh, örülünk, hogy eh, szoros együttműködést vár az Hor- folytatott tárgyalások terén is. Nyilván az Európai Unió története nagyjából egész a bővítés története, az Európai Uniós tagság sok tekintetben eh, masszív biztosítási kötvényt jelent a nehéz időkre sokkal könnyebb megfelelő intézkedéseket tenni az Európai Unión belül, mint az Európai Unión kívül tárgyalások nélkül. Horvátország továbbra is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a nem Európai Uniós szomszédságunkat tovább bátorítsuk a megfelelő reformok megtételére, és eh, hogy megszabaduljanak a diktatúrától, illetve ennek kapcsán végül már csak sok sikert kívánok eh, az elnökséghez. Elnök, köszönöm szépen. Végül eh, hagyjuk Varjú úrnak adom meg a szót. Miniszter asszony, én is szeretném üdvözölni Önt itt az Európai Parlamentben. ön utalt, és én is szeretnék utalni a vegyes bizottság a Törökországhoz fűződő kapcsolatok vegyes bizottságában tett egyik nyilatkozatra, amely Törökország magatartására és a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokon belül bizonyos fejezetek megnyitására vonatkozott. Hogyan viszonyulnak önök Baliz úrnak arra ismételt nyilatkozatára, amely gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy ez alatt a hat hónap alatt ők nem ismerik el a ciprusi elnökséget, és nem kívánnak önökkel kapcsolatot fenntartani. Mit gondolnak arról, hogy az Európai Parlamenthez, illetőleg a bizottsághoz fűződő kapcsolatok a ciprusi elnökség részéről milyenek lesznek, hogyha ilyen problémákkal kell szembe néznie az elnökségnek, és hogyan reagáljon a parlament, illetve a bizottság erre a magatartásra, erre a török magatartásra. Ciprus területének egy részét egy olyan ország tartja a megszállás alatt, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. Az egyik legkisebb országa Ciprus az Európai Uniónak, Málta után és a ciprusi lakosság gyakorlatilag Berlin lakosságának csak az egyharmadát teszi ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom megérteni, hogy hogy lehet az, hogy más országok ebben a kérdésben nem változtatják meg a magatartásukat. Én patrióta vagyok, de realista is egyben. És kérdése számomra, hogy más tagállamok fenntartják az eddigi magatartásukat a török kérdésben. Talán épp most kellene bizonyos dolgoknak történniük az önök ciprusi elnöksége alatt. Köszönöm, ezzel lezárjuk a felszólalások első körét, és úgy gondolom, hogy 15 perce van miniszterasszonynak, talán elég lesz arra, hogy ezt a sok kérdést megválaszolja. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok röviden foglalmazni, és megpróbálom a lehető legtöbb kérdést megválaszolni és reagálni az elhangzott véleményekre. Sok kérdést tettek föl, sok véleményt osztottak meg velem az arab tavasszal kapcsolatban, Szíriával, Egyiptommal kapcsolatban. És általánosságban ezekre azt szeretném válaszolni, hogy történelmi változások vannak folyamatban a déli szomszédainknál. Ezek a változások olyanok, amelyeket senki, de senki nem várt volna mondjuk két évvel ezelőtt. Kértségtelen volt, hogy ezek a diktatóri hatalmak, ezek az autoritárius rezsimek, amelyek évtizedeken keresztül fennálltak, és amelyek elnyomták a lakosságot ezekben az országokban évtizedeken keresztül, fel sem merült az a lehetőség senkinek a fejében, hogy fiatal emberek, fiatal nők, fiatal férfiak ezt a helyzetet meg tudnák változtatni ezekben az országokban. Tisztelnünk kell ezeket az embereket, de ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy velük vagyunk ebben a harcban, az átalakulásért. Velük vagyunk a demokratikus átalakításért folytatott harcukban, a jobb jövő biztosításáért vívott harcukban, a mostani és a jövőbeni generációk érdekében. Ezért a ciprusi elnökség egyik legfontosabb prioritása az Európai Unió szomszédsági politikájának déli dimenziója. Konkrétan ezekre az általunk arab tavasz országainak nevezett országokra koncentrálva. Ciprusi köztársaság részéről általánosságban, illetve a külügyminisztérium részéről sikerült meggyőznünk az összes érdekelt felelt, hogy az EU Arab Liga miniszteri szintű ülés második fordulója, ami elnökségünk alatt kerülje meg rendezésre. Ez egy nagyon jól időzített lehetőség. Egy olyan találkozó, ahol nem csak az arab tavasz országainak fejlődéséről és fejleményeiről lesznek szók, hanem más fontos kérdésekről is szó lesz, például a kapcsolataink intézményi kereteiről, az EU arab világ intézményi kapcsolatai intézményi keretéről. Az Arab Liga új főtitkárával, RRBO-ral, aki nemrég Ciprusban járt, egyeztettem. Továbbá egyeztettem Aston Báronővel, a főképviselővel, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a találkozó, ami elnökségünk idején kerül megrendezésre Szíriával kapcsolatban. Ami a szomszédos országban, számunkra szomszédos országban történik, hadd mondjam el, hogy a mi partjaink csak 100 km távolságban vannak Szíriától, ennyire közel vagyunk Szíriához. Minket különösen érintenek az ottani fejlemények. Természetesen aggaszt minket a nem humánus bánásmód, a gyilkosságok, tömeges, erőszakos cselekmények, az emberi jogok sárba tiprása ebben az országban. Ezért a kezdetektől fogva mi támogattuk az Arab Liga, az ENSZ kezdeményezéseit, melyek célja az volt, hogy minél előbb az ország vezetőjét támogatva politikai változásra kerülhessen sor, politikai átalakulásra kerülhessen sor, ami az egész országot átalakítaná. Teljes mértékben támogatjuk a Kofi Annan féle, az ENSZ és az Arab Liga féle kezdeményezéseket. Genfben nemrég volt egy találkozó. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy Oroszország és Kína is most már belépett a képbe ezeken az egyeztetéseken részben választ adnék arra is, hogy Ciprust mit tehet a tekintetben, hogy Oroszország vállaljon részt a szíriai témákban. Természetesen van két oldalú kapcsolatunk, és két oldalú tárgyalásokat folytatunk az Orosz Föderációval. Hosszú múltra tekint vissza a barátságunk az Orosz Föderációval. De úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió a főképviselő, továbbá az ENSZ már meggyőzték az Orosz Föderációt, hogy vegyen részt ebben a témában, és ezért is történt az a pozitív fejlemény, hogy a Genfi találkozón az Orosz Föderáció képviselője részt vett. Rendkívül fontos ez. Oroszország és Kína nélkül valószínűleg nem lehetne elérni a kívánatos fejleményeket a Szíria tekintetében. Ezek mindenképpen pozitív fejlemények. Természetesen állnak még előttünk feladatok, a végrehajtást kell pontosítani, a Genfi megállapodás tekintetében. Természetesen elnökségként szorosan együtt dolgozunk Catherine Ashtonnal, a főképviselőasszonyjal, megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet támogatni a kérdést. Volt alkalmam arra, hogy a főképviselővel hosszas egyeztetést folytassak. Nem csak Szíria volt a téma, hanem a teljes szomszédsági politika és jó magam személyesen vállaltam az elnökség nevében természetesen, hogy mindent megteszünk azért, hogy a látogatósok során őt is helyettesítjük a területen, és minden olyan kezdeményezés témájában, amely a szomszédsági politikával kapcsolatos részéről. A szíriai helyzet igazán aggasztó. Pont ez az az ok, ami miatt már elkezdtünk dolgozni az Európai Uniós partnerekkel együtt, és Európai Unión kívüli partnerekkel együtt is. A, azon a terven, amit említettek elsősorban a több ezer EU polgár kimenekítéséről van szó, nem csak EU polgárokról, hanem harmadik országbeli polgárokról is szó van. Szíriából, de főleg Libanonból kellene őket kimenekíteni. Biztos kell, hogy legyünk, legyek abban, hogy egyetemű az üzenetem. Az Európai Unióban senki, legalábbis a külügyi tanácsnak ez volt az állásfoglalása. Az EU-ban senki nem kíván semmilyen katonai fellépést Szíriában. De dolgozunk ezen a szélsőséges eseten is, hogyha fokozódna a konfrontáció a szomszédos országban. Ha ez bekövetkezik, akkor természetesen biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a teljes régió érdekében lépünk fel. Ebben az esetben főleg szomszédos Libanonra kell, hogy gondoljunk. Libanonnal nagyon jó és szoros a barátságunk, és nem szeretnénk, hogyha ez az ország, amely olyan sokat szenvedett éveken keresztül, nem szeretnénk, hogy megint bármilyen okból hátrányt szenvedjen. Dolgozunk ezen a evakuációs terven, körülbelül 200 ezer EU polgáról és harmadik országbeli polgáról van szó. Sokan említették Törökországot, és azt a szerencsétlen megközelítés, hozzáállást, amelyet Törökország tanúsít a mi elnökségünkkel kapcsolatban. Azt mondom, hogy ez egy szerencsétlen megközelítés, mert ez a legkevésbé erős szó, amit használhatok. Főleg egy olyan ország esetében, amely azt reméli, hogy a mi családunk tagjává válhat. Nem, tudnék, nem tudok elképzelni másik olyan országot, amely reméli, hogy EU tagállam lesz, és úgy viselkedjen egy tagállammal szemben, ami ennyire elfogadhatatlan, mint ahogy ezt Törökország teszi. Nyíltan megmondják, hogy nem ismerik el az országot, nem dolgoznak együtt az elnökséggel, és keresztül néznek rajta. Számunkra ez, ez elképzelhetetlen, hogy bármilyen más ország esetében ez előfordulhatna. De ahogy a bevezetőmben is említettem, a csatlakozási tárgyalásokat pragmatikusan tovább fogjuk folytatni. Készen állunk arra, hogy a bizottsággal együtt dolgozunk, Törökországgal is együtt dolgozunk, ha Törökország úgy dönt, hogy együttműködik az elnökséggel. De ahogy az már elhangzott, és ezt még egyszer elmondanám, Bajis úr, Törökország európai ügyi minisztere már egyértelművé tette, hogy nem fognak együttműködni velünk, még akkor sem, hogyha meg lenne a lehetősége, hogy új fejezeteket nyissunk meg a csatlakozási tárgyalások során. Akkor sem fognak együtt működni az EU-val ebben a hat hónapos időszakban. Ezt teljesen egyértelműen megfogalmazta. Ez azt jelenti, hogy semmilyen valós lehetősége, reális lehetősége nincs annak, hogy együtt dolgozunk velük. Hadd legyek őszinte, örülnénk annak, hogyha Törökország a hozzáállását megváltoztatná, és hogyha Törökország együtt dolgozna, együttműködne a ciprusi elnökséggel. Meglátjuk, milyen lehetőségek fognak fölmerülni. Ahogy tudják, három fejezetet kell még megnyitni. Törökország nem tett semmit azért, hogy ez a három fejezet megnyílhasson, mi szívesen együtt tudunk dolgozni a bizottsággal, a Törökországgal, hogy meg lehessen nyitni ezeket a fejezeteket. Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal kapcsolatban sajnálatos, hogy diplomáciai kapcsolatunk nincs a Firommal. Volt egy kezdeményezésem nemrégiben, mert úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan mármint az, hogy ne legyen diplomáciai kapcsolatunk egy jelölt országgal. Volt egy találkozom Firom külügyminiszterével, javasoltam bizonyos megoldásokat arra, hogy a diplomáciai kapcsolatokat helyreállítsuk országaink között. Mostanáig semmilyen pozitív választ nem kaptam erre a felajánlott lehetőségre. De hadd mondjam el, hogy nagyon álhatatos vagyok ebben a témában. Hamarosan lesz egy újabb találkozóm a külügyminiszterrel, és biztos vagyok abban, hogyha jó szándék fennáll, akkor meg tudjuk találni azt a lehetőséget, amely kitölti ezt a vákumot, mert ez egyetemben egy vákum. Az a helyzet, hogy két országnak nincs diplomáciai kapcsolata. Watson úr, nem igazán értettem a megjegyzését. arra vonatkozóan, hogy a sziget megosztása az aláássa az elnökség hitelességét. Watson úr, biztos vagyok benne, hogy ön itt, itt ül Watson úr. Próbáltam megkeresni, nem tudna visszaülni oda, hova a neve ki van írva? Tudja, hogy... Eh, tehát, tudom, hogy ön ismeri nagyon jól, hogy milyen erőfeszítések történtek a ciprusi kormány részéről, a ciprusi görög közösség részéről, a 38 év során az ország egyesítése érdekében. És hadd mondjam el, hogy továbbra is első prioritásunk, elsődleges célunk, hogy az országunk újra egyesülhessen. Ez, az ország megosztása nem csak elfogadhatatlan, hanem egy trauma Ciprus testén és Ciprus lelkében mindenképpen egységesítenünk kell, egyesítenünk kell az országunkat. Szövetségi megoldás keretében kívánjunk ezt, nem konfederációként két külön állam megoldásával. És ez az, amiért nem tudtunk eddig megállapodásra jutni. Így is csatlakoztunk az Európai Unióhoz 2004-ben. Ciprusi köztársaság teljes területe, ahogy ön nagyon jól tudja, csatlakozott az EU-hoz, kivéve két bázist, amely az Akin kívüli státuszú. A brit kormány ugye két szuverén bázist alakított ki a szigeten, és ezek nem tartoznak az EU-hoz. A célunk az, hogy az országot egyesítsük. továbbra is elsőleges célunk marad ez. A partnerség a békét. Erről a témáról nagyon jól tudja, hogy mi a véleményünk. Kérdésem, hogy Törökország részéről van-e önnek valamilyen jó híre? Hiszen ha van, az tényleg jó hír lenne a számunkra. Nagyon jól tudja, hogy Törökország már most is blokkolja a ciprusi köztársaság részvételét több mint 20 szervezetben a ciprusi részvételi vétót, úgyhogy attól tartunk, hogy ez a helyzet nem fog változni. az elmúlt hetekben és hónapokban egyértelműen megfogalmaztuk, hogy mi az elképzelésünk ezzel az incidenssel kapcsolatban. Kezdeteitől fogva követtem ezt a helyzetet, nagyon jól tudom, hogy mi történt. Úgyhogy szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam önöknek és a szakbizottsági tagoknak, hogy milyen körülmények között lőtték le a gépet. Ez a gép, ez egy vagy hajó, orosz fennhatóságú volt. Szentpétervárról elindult Kanderul felé. A, tehát az utazás kezdetétől fogva ez volt a, a cél Kándorul, és a hajó megközelítette Ciprust, nem lépett be a Limassoli kikötőbe, a kikötőn kívül volt, nagyon rossz időjárási körülmények voltak, és tankolni akartak. Amikor ellenőriztük a hajónak a, part, a papírjait, akkor Kanderul volt a célállomás, és a kapitány részéről, a tulajdonosok részéről, és a Limaszolban a hajó üzemeltetőjétől is megkaptuk a megerősítést, hogy ez a célállomás. És ezért engedtük meg, hogy tovább haladjon. Sajnos a hajó máshova ment, Tartusba. Meg kell, hogy mondjam, hogy a ciprusi kormány büntetőjogi ügyet indított a hajó kapitánya ellen, a hajós társaság ellen, az orosz társaság ellen, amely a hajó tulajdonosa, és az üzemeltető cég ellen is, Cipruson. A Ciprusi Bíróság előtt van most az ügy. Ezt szerettem volna pontosítani. A Ciprusi Köztársaság teljes mértékben elutasítja az ENSZ szankciót. Ugye nagyon jól tudják, hogy magas árat fizettünk, 13 fiatal embert vesztettünk el, és az elektromos infrastruktúránk gyakorlatilag teljesen tönkrement, mivel szankciók sújtottak minket. 2009-ben foglaltunk le egy olyan hajót, amely illegálisan Szíriába szállított fegyvereket. Szerettem volna ezt pontosítani. Remélem, hogy most már pontosan látják a helyzetet. Regarding Mr. Bayes, I think that I have... Bayes úr, azt hiszem, hogy választottam. A török megszállása kapcsolatban nem hiszem, hogy meg kéne, hogy ismételjem, amit elmondtam, illetve amit elmondtak önök. Az Európai Unió nagyon jól ismeri ezt a helyzetet, és nagyon sok állásfoglalás, amit az Európai Parlament elfogadott, pontosan meghatározza az EU pozícióját, illetve hasonlóan az ENSZ állásfoglalások is pontosan tartalmazzák az ENSZ pozícióját. Izraeli kapcsolataink együttműködés Izrael és Ciprus és Görögország között. Szeretném biztosítani arról önöket, hogy Ciprus célja, hogy együttműködjön az összes szomszéddal, főleg az új együttműködési területen szénhidrogén feltárás témájában. A, keleti, a földközi tenger keleti területén amerikai geodéziai cégek dolgoznak, és 450 trillió köbméter köbláb földgáz állítólag, ami itt a kincs, és hasonló mértékű kőolaj, vagyon is itt található. Ezért szükség van a régió országainak az együttműködésére. Ciprusi köztársaság az összes szomszéddal együtt kíván működni, és meg is kezdte ezt az együttműködést, azért, hogy a jogi kereteket kialakíthassuk konkrétan ebben a témában. Izrael, Egyiptommal, Libanonnal együttműködünk, és természetesen van lehetőség Törökországgal együttműködésre is, amennyiben Törökország lehetővé teszi a ciprusi probléma megoldását, Ciprus újraegyesítését, és valóban azt nézi, hogy Törökországnak, Törökország lakosságának mi az érdeke, egy együttműködés és békés régióban, az összes ország és az összes nép érdekében. Ez a mi elképzelésünk a régió tekintetében és a régió jövőjére vonatkozóan. Egy sor más együttműködési terület is van. Az egyik Izrael-Ciprus és Görögország összekapcsolása, illetve Görögországon keresztül Európa bekapcsolása egy elektromos hálózatba. A projektről már megvalósíthatósági tanulmány készül, és reméljük, hogy ez is egy új konkrét együttműködési terület lesz. Természetesen a többi szomszédos országgal is együtt működünk az arab világ részéről. Úgy gondolom, többé-kevésbé választottam minden kérdésre. Elnézést kérek, hogyha elfelejtettem volna egy-két kérdést. Minden esetre köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszterasszony. köszönet eh, a képviselőknek és a kérdésekért, és még egyszer sok sikert kívánok eh, az elnökségi fél évhez. Azt hiszem, hogy eh, Brok úr következik. Átadom tehát az elnökséget Brok úrnak. Ladies and gentlemen, let... Hölgyeim és uraim! Folytassuk, folytassuk. Az új EU-orosz megalapodásról fogunk beszélni, és Hannes Szobodának adom meg a szót, ha nem zavarom a fiatal hölgye folytatott tárgyalásában. Uh, chairman of the committee goes before any beautiful lady. Nyilván az elnök fontosabb, mint akármilyen fiatal hölgy, úgyhogy nyugodtan zavarhat. Kedves kollégák, röviden bemutatnám a jelentésemet. Nem szeretnék minden részletbe belemenni, hiszen ott található önök előtt a jelentés. Hogy kezdjem azzal, hogy mi az alapvető irányvonala ennek a jelentésnek. Partneri kapcsolat Oroszországgal, de nem vagyunk hajlandóak lemondani, lemondani arról, hogy Oroszországot kritizáljuk. Sajnos az a közös reményünk, hogy a dolgok javulni fognak lépésről lépésre, évről évre. Nos, ezek a remények nem váltak valóra, ezért kritikusabbaknak kell lennünk, mint amilyenek szeretnénk lenni egy partnerrel. Másodszorban, hogy beszéljek ennek a partneri kapcsolatnak a jellegéről. A múltban is volt mindig egy vita, ez most akkor stratégiai partnerség, vagy nem stratégiai partnerség. Én azt mondanám, hogy stratégiai partnerségnek kellene lennie, azt szeretnénk, Oroszország stratégiai partner lenne, de természetesen annak feltételei vannak, és ezeket a feltételeket még nem sikerült teljesíteni, hiszen egy stratégiai partner esetén sokkal több közös vonásra van szükség, jellemvonásra, jellegzett, közös jellegzetességre, közös vonásra és közös megközelítésre, mint egyébként egy akármilyen partnerrel. Tehát azt kell mondanunk, hogy szeretnénk Oroszország stratégiai partnerünk lenne, de ennek a feltételei egyelőre nem teljesültek. Nos, tárgyalások menete. Nem szeretnék részletekbe menni. A tárgyalóktól azt az információt kaptam, hogy van bizonyos előrelépés, azonban ez még mindig nagyon-nagyon csekély mértékű, alacsony szintű, és nagyon sok kérdés még nyitott. A demokratikus elvek feltétlenül ide tartoznak, ezeket nem hagyhatjuk ki eh, a partnerségi e, megállapodásból nem tehetjük meg azt, hogy csak gazdasági e, együttműködésről beszélünk olyan területeken, ahol ez könnyű, és a demokratikus elvárásokról megfeledkezünk. Nyilván hangsúlyozni kell, hogy ami most e, például a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatban történik, az legalábbis kétséges, ha nem negatív, és ezt bele kell vennünk a szövegbe, hiszen egészen friss fejleményekről van szó, itt kritikusan kell értékelnünk ezt a vitatott civil törvényt Oroszországban. Nos, az új feltételek egyike nyilván a világ kereskedelmi szervezetben való partnerség, tagság. Erre több pontban is hivatkozunk, hiszen ez új helyzetet teremt, új kötelezettségeket is hoz az új lehetőségek mellett Oroszországnak, és ezt egyértelművé kell tennünk. Oroszország rendre azt mondja, hogy megvan a vámegység, de hát én úgy gondolom, hogy ez így nincs rendben. Mi Oroszországgal tárgyalunk, e, e, ezektől a tárgyalásoktól Oroszország nem térhet el, Természetesen a később beszélhetünk a Vámunióról is, azonban jelen pillanatban Oroszországról beszélünk, és nem a Vámunióról, nem Belorussziáról, ami különben sem rettenetesen vonzó számunkra. Nem hiszem, hogy ez lenne jó megközelítés, akár Ukrajnát is említve. Tehát még egyszer hivatkoznék a civil társadalomra és arra, hogy nincs elég reform ezen a területen. Megint csak említeni kell a, a civil törvényt, ami egyetemen hátráltatja a civil társadalom fejlődését az elmúlt néhány hónapban, ez év elején. Ö, láthatóan törekvések voltak arra, hogy a civil társadalom erősebb legyen, ezt azonban nem támogatta a teljes népesség. Másfelől, ha azt nézem, hogy Oroszország maga hogy reagál, és akár Szobcsak asszonyra is hivatkozhatnék, és hogy az orosz rendőrség hogyan koboz el a vagyonokat, hogyan tör be lakásokba, Nos, nem hiszem, hogy a civil társadalmat így lehetne kezelni, így lehetne bánni a civil társadalommal, ebben nem értünk egyet Oroszországgal. E, nyilván van e, emberjogi párbeszéd Oroszországgal, ami nagyon fontos bármilyen Oroszországgal való megállapodásban, hiszen rendszeresen ez a kifogás, hogy önök is megsértik bizonyos európai országban az emberi jogokat. Erre azt lehet mondani, hogy ez így is van, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehetünk kemények, amikor azt látjuk, hogy Oroszországban mi történik. Nyugodtan előállhatnak az ő kritikájukkal, nekünk azonban lehetőségünk van a saját gondolatainkat és saját kritikáinkat megfogalmazni partnerünkkel szemben. Oroszországnak a korrupcióval szemben sokkal keményebben fel kellene lépnie a saját érdekében, Én magam is találtam olyan cégeket, amelyeket nem érint eh, a korrupció, eh, nem csak, tehát nagy különbségek vannak itt eh, azt szerint is, hogy hol, milyen régióról, önkormányzatról beszélünk. Minden esetre föltétlenül fontos országos szinten, hogy a korrupció elleni küzdelmet fokozni kell. Globális kihívások terén egyértelmű, hogy mit kell tennünk – Ami a korrupció és egyéb ügyek eh, összefüggését illeti, nyilván a gazdasági modernizációs program fontos. A modernizáció azonban nem valami eh, technikai dolog, nem valami gazdasági dolog, hanem bele tartozik bizony a jogállamiság, a társadalom nyitottsága, az emberi jogok, polgári jogok kérdése. Úgy gondolom, hogy eh, fontos egy ilyen átfogó felfogásban gondolkozni. Arról, hogy mit is jelent a társadalom modernizációja. modernizációja. Az energiaügyi együttműködés egy kulcsfontosság ugyancsak tagadatlanul fontos, azonban egyértelmű, hogy Oroszország hamarosan fontos eh, energia szolgáltatóvá válik, de az is ugyanilyen eh, biztos, hogy eh, a diversifikáció a célunk, az energiaforrások és az energiaügyi csatlakozások kapcsolatok tekintetében, tehát remélem, hogy azok a csatornák és energia szállítási lehetőségek, amelyek időről időre megkérdőjeleződnek, azok előbb-utóbb működő képesé válnak ha jobban tudja Európa diversifikálni az energiaügyi kapcsolatait és energiaforrásait, ez egyértelműen az orosz kapcsolatoknak is jót fog tenni. A közös külügyi és biztonsági politikával kapcsolatban úgy gondolom, hogy ragaszkodnunk kell a párhuzamos irányelvekhez, partnernek akarjuk elképzelni Oroszországot, stratégiai partnernek, azonban be kell Eh, bizonyítani, hogy képes teljesíteni ennek feltételeit, eh, és egyelőre Oroszországon belül nem látunk eh, megfelelő jeleket. Nagyon sok polgárjogi, emberjogi változásnak kell még megtörténnie, és az orosz-EU kapcsolat, partneri kapcsolat nem jöhet létre addig, amíg vannak olyan törvények Oroszországban, például a civiltársadalomról, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítik az Európai Unióval vagy uniós partnerekkel eh, együttműködő nem kormányzati szervek munkáját. Eh, ezek a szervezetek pontosan tudják, hogy milyen fontos és komoly munkát végeznek, azért csinálják, eh, ezt azonban törvényen nem lehet megtiltani. Ugyanakkor rendszeresen azt látjuk, hogy az oroszok Eh, igyekeznek ezt a tevékenységet korlátozni. Ezt el kell utasítanunk, és világosá kell tennünk, hogy a partneri kapcsolat nem csak a civil társadalom tiszteletben tartását, hanem maguknak a eh, civil szervezeteknek a tiszteletben tartását is jelentik, hiszen ők nagyon pozitív dolgokat tesznek Oroszország megváltoztatásáért. Nem túlságosan pozitív összességében ez a jelentés, nem túl rózsás, de az biztos, hogy a tárgyalások nagyon korai szakaszában vagyunk. A vízum liberalizációs egyéb intézkedések terén kifejezetten pozitív a hozzáállásom személyesen. de sok kezdeményezésünk esetén Oroszország reakciója nem volt különösebben meggyőző. Ezért óvatosan kell megtalálnunk az egyensúlyt. Ennek úr, nagyon szépen köszönöm az időt, amit eh, bemutatomra szánt. Nyitott vagyok bármiféle megjegyzése, kiegészítése és a vitára természetesen. a dankesőn. Hát, köszönöm szépen, Svoboda úr. Elsőként Omen Röjten asszony kap néppárti árnyék előadóként szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani Hannes Fobodának a tervezetért, amit nagyon jónak tartok. Kompletnek, teljesnek tartom, és egyet értek annak felépítésével is, azzal a felépítéssel, amelyben ezt kidolgozta és úgy gondolom, hogy mindenképpen azt kell, hogy arányuk egymásnak, hogy a szöveget a lehető legrövidebben fogalmazzuk meg, és szoros együttműködésben dolgozzuk azt ki az árnyék előadókkal. Elnök úr, valóban itt az ideje, hogy egy új és mindent átfogó keretbe foglaljuk az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatokat ugyanis az elmúlt években nagyon sok minden történt az együttműködésünkben, történtek jó dolgok is, kevésbé jó dolgok is. Azt kell, hogy megállapítsam, hogy a stratégiai partnerség, ami ugye a szerződésben elő van irányozva, ez már öt éve a munkánk tárgyát képezi, öt éve tárgyalunk egy új szerződésről. Már öt éve. És tulajdonképpen nem látunk előrelépést. És ez egyben azt is jelenti, és ezzel kapcsolatban ön is ért megjegyzéssel, úgy gondolom, hogy most már fel kell gyorsítanunk a folyamatot, és hogyha ez nem sikerül, akkor meg kell mondanunk egymásnak, hogy nincs szükségünk erre az együttműködésre, partnerségre. Elnök úr, az új szerződésnek a jövőnk re kell irányulnia, hiszen nyilvánvaló, hogy Oroszország egy nagy szomszéd országunk, ambiciózus napirendel kell tehát ebben a kapcsolatban fellépnünk, és ismerem az orosz kollégákat, ők is szeretnének mindent a lehető legrészletesebben szabályozni. Én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha a szöveg rövid és világos, egyértelmű megállapodásokat tartalmaz, melyek keretében számomra egy fogalom mindenképpen fontos, hogyha az Oroszországgal való megállapodásról beszélek, és ez pedig a kölcsönösségnek a fogalma. Hogyha ez a cselekvésünkben központi szerepet kap, akkor sok mindenre sor kerülhet. Értesültem arról, hogy a Duma ratifikálta a WTO csatlakozási szerződést, ez azt jelenti, hogy az európaiak most már a WTO kötelezettségvállalások betartását is számon kérhetik ehhez is alkalmazkodni kell a szövegben. Amire szükségünk van, az nem csak a kereskedelmi megállapodások. Landsbergis úr, Landsbergis úr, Landsbergis úr, huhu, természetesen nem csak a kereskedelem területén, a gazdaság területén van szükségünk megállapodásokra, Először azt gondoltam, hogy nem ért egyet velem, de valószínűleg csak nem hallgat. Tehát nem csak kereskedelem, energia, gazdaság területén van szükség megállapodásokra, hanem figyelmet kell fordítanunk a normák, a jogszabályok, az értékek betartására, az emberi jogok, a demokratikus alapelvek tiszteletben tartására és a jogállamiság tiszteletben tartására. Ugyanis ez a legfontosabb, hogyha jó gazdasági együttműködést akarunk elérni. És elnök úr, és ahogy már bejelentették, az energiának a témája egy egyre fontosabb és központi kérdés, de ami számomra feltűnő, hogy ha Oroszországgal energiatére megállapodást kötünk, akkor ezzel kapcsolatban nem, tartok, nem találok ebben a jelentésben semmiféle megállapítást. És néhány specifikus pont. Beszélt a társulási szerződésben bizonyos benchmarkokról. Ez azt jelenti, hogy ennek egy társulási szerződésnek kell lennie, vagy itt partnerségről beszélünk. Ezzel kapcsolatban van tehát néhány megjegyzésem. Ugye itt ez egy bilaterális kapcsolat, de itt meg kell találnunk még az egyensúlyt ebben. Aztán a vámunió kérdése. Én kétkedem abban, hogy az ezzel kapcsolatban tett megállapítások, tehát például ugye Fehér Oroszország a Kazahtánnal kötött Vánújó, ezek számunkra egy az egyben alkalmazhatóak. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban részleteken meg kell vizsgálnunk a szöveget. Szoboda kolléga ezen túlmenően arról is említést tett, hogy mi a helyzet a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal. Úgy gondolom, hogy Oroszországnak a nemzetközi felelősségét jobban figyelembe kell vennie, például az ENSZ biztonsági tanácsában. Neki nem csak kötelezettségei, hanem felelőssége is van, és erről is szólni kell. Ezek voltak tehát a rövid megjegyzéseim. Önnel való egyeztetése keretében itt vagy ott majd a szöveget. Kicsikét talán élesebbé tehetnénk, és együtt kell megpróbálnunk eh, a lehető legrövidebb megfogalmazásmódot megtalálni, ami a néppárti frakciót illeti, ami minket illet, szívesen dolgozunk önnel együtt, annak érdekében, hogy egy erőteljesebb, határozottabb, világosabb szöveg keletkezzen, amelyet majd a teljes parlament is szívesen elfogad, és amely megmutatja, hogy gyorsan, és hogy mondjam csak, szeretnénk egy érdemi szerződést kötni Oroszországgal. Köszönöm szépen, Omen Röjten asszony. Nos, nem, szeretném megvédeni a képviselőknek az egyéni alvási jogát. Most pedig Ojuland kolléganőnek adom meg a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretnék néhány szót szólni erről a nagyon jó kiindulási pontról. Remek javaslat, ez átfogó, és tartalmazza a legfontosabb felvetéseket, amelyek a Oroszországra való bilaterális együttműködésünkben fontos lehet. Fontos itt megemlíteni azt, hogy Oroszország nem csak a mi partnerünk, hanem az Európa Tanács tagja is, és ez is bizonyos kötelezettségeket jelent, ugye, amely azóta rájuk terhelődik, amióta beléptek az Európa Tanácsba. Nos, nem akarok én sem belemenni részletekbe, de ami a civil társadalmat illeti, önök arról beszéltek, hogy Oroszországban korlátozzák a civil társadalmat, és sajnálatos módon így van, és ez egyre inkább akadályozza a szabad társulást, és az orosz szervezetek működését árnyékjelentős tevőként gyakran találkozunk a civil társadalom képviselőivel, az orosz ellenzékkel, akik számtalan példát hoznak fel arra, hogy milyen problémák merülnek fel. A civil társadalom korlátozásának legutóbbi példája már nem csak a jogalkotást, hanem a propagandát is érinti. Nagyon keményen propagandát folytatnak ezek, ezen szervezetek e, e, ellen, ugyanis nyugati kémeknek nevezik őket, ami nagyon zavaró, nagyon kellemetlen. Számomra nagyon nehéz ezt megérteni. Propaganda and uh, on what purpose is really? Nem is tudom, hogy a Kreml ilyen gyakorlatának egyetlen mi a célja. Ugyanakkor szeretnék nagyon is egyetérteni a vízum liberalizációval kapcsolatos álláspontjával is. A rövid távú látogatások tekintetében ez fontos nem csak a civil társadalom számára, nem csak a diákok, hallgatók számára, de az üzletemberek számára is, hiszen amikor Oroszország belép a WTO-ba, akkor képesnek kell lennünk ezen a területen is együttműködni, szorosan az oroszokkal, hogy a lehető leghamarabb eh, mondják el, hogy milyen eh, eh, úti terv szerint fognak előre haladni. Én egyre inkább azt látom, hogy az orosz üzleti élet képviselői várj, azt várják, hogy hogy majd az Európai Uniós cégek letelepszenek Oroszországban, és egyre inkább szeretnék, hogy ők is utazhassanak ide, és úgy gondolom, hogy a vízumrendszer ilyen szigorú fenntartása a két kapcsolatokat az üzleti életben is korlátozza, nem csak a civilek életében. A harmadik meg megjegyzésem az a korrupcióval kapcsolatos, amiről ön is röviden említést tesz. Én azonban szeretném, hogy ezt Oroszország WTO csatlakozása kapcsán is felvessük, hiszen tudjuk a civil partnereinktől, az ellenzékiektől, a vállalkozóktól, hogy a korrupció Oroszországban, mint olyan, rendkívüli mértékben összefonódik a Kreml rezsimjével, eh, és ez, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Tehát a WTO csatlakozás lehetővé tenni eh, ezeknek a korrupt cégeknek a helyretételét is, hiszen ha az EU-val és a nyugati világ többi részével próbálnak üzletet kötni, akkor itt változásokra van szükség. Az én szempontomból, az én gondolatom szerint a WTO csatlakozás eh, eh, előrelépést hozhat, de hát látjuk a sajtóból, hogy még mindig létezik egy bizonyos klub, amely tulajdonképpen eh, ellenőrizhetetlen módon fektetve pénzeket ingatlanba, egyéb módokon is úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat kezelni kell valamilyen módon. Egyáltalán nem szolgálja az érdekeinket, hogy mindez tovább történj, tovább folyjon és ez nem szolgálja a hétköznapi orosz emberek élet, érdekeit sem. Röviden ennyit szerettem volna mondani, és remélem, hogy szorosan együtt tudunk majd működni önnel és a többi jelentéstevővel is, és végső során remélem, hogy nagyon kiváló jelentést hozunk majd össze. Köszönöm szépen, Schulz, Scholz úr kapszott. Jó, hogy olyan jelentéstervezetünk van, amelyért most köszönetet tudok mondani az előadónak, és nagyon remélem, hogy az eszmecsere során sikerül majd közös nevezőt kialakítanunk, ugyanis én nem ö, osztom az ön alapvető megítélését az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokban, együttműködésben nem kis apró egyeztetendők vannak, hanem nagyon nagy visszalépések, és engedje meg, hogy ezt megmagyarázzam. Nincsen stratégiai partnerségünk, sőt, távolabb vagyunk ettől, mint bármikor. Sőt, biztonsági partnerségünk sincs. Itt van például Szíria esete. Úgy tűnik, hogy messze vagyunk egymástól, sőt, Oroszország is bűnbe esik ebben a, ebben a konfliktusban, fegyvereket szállít, és ezáltal bűnössé teszi magát az ottani öldöklésben. Tehát úgy gondolom, hogy ennél több magyarázattal nem is kell szolgálnom. Aztán itt van az Iránnal kapcsolatos atomkonfliktus, itt sem látom a stratégiai partnerségnek még csak a jelei sem. Aztán az oroszoknak a NATO rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatos válasza. Itt van például a Kaliningrádi rakéta telepítés kérdése, ebben sem látom a stratégiai partnerségnek a jelét. Tehát nekem az az aggodalmam, az a félelmem, hogy itt egyfajta visszalépés van a hidegháború irányába. Egy másik dolog pedig, hogy nem szabad, hogy perspektívát adjunk egy Vámunionaval való tárgy tárgyaláshoz. Egy Eurázsiai Unióról van itt szó. Oroszország mindig is hangsúlyozta, hogy a keleti partnerségi keretbe programban nem akar betagozódni, és szeretne egy különleges státuszt az euróval való tárgyalásokon. Tehát itt Putyinnak egy átláthatatlan trükkjéről van szó, szeretne szeretné itt egy, az Eurázsiai Uniót az EU tárgyalási felévé tenni, de hát nyilvánvalóan, hogy az Euró, Eurázsiai Unió és az EU közötti e, párbeszéd nem vezethet például e, Belarusnak a hátsó ajtón való becsempés, becsempészéséhez. Hogyha pedig ezt nem engedjük, akkor nyilvánvalóan át kell látnunk, hogy miért akar Oroszország a tagállamokkal külön-külön tárgyalni. Továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy a tiltakozó, tiltakozóknak a december, január és azt követő e, tiltakozásai azok jogosan utaltak a demokrácia korlátozására. Van egy nem legitimált Duma, ami most sürgős eljárásban korlátozott törvényeket fogad el, például a gyülekezési jogot, a tüntetési jogot korlátozza, most például a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatban hoz korlátozó jogszabályt. Képzeljük csak el, egy ilyen helyzetben stigmatizálják ügynökként, külföldi befolyásoltként az embereket. És ezt világosan meg is mondta az a képviselő, aki ezt beterjesztette. A Dunában úgy terjesztették az ő véleményét, mint ami Oroszország imidzsét károsítja. Tény az, hogy ezek a szervezetek, ez a szervezet szeretett volna többször is pénzt kérni Oroszországban saját tevékenységéhez, de hát az ilyen nem kormányzati szervezeteket nem támogatják Oroszországban anyagi téren, ezért fordultak külföldi anyagi segítségért, és itt utalnék ugye az EU-nak a anyagi segítségnyújtására is. Ugyan ez érvényes az internettel kapcsolatos jogszabályra, amely az ott kialakuló, az internetes, kialakult internetes közvélemény szeretné korlátozni. Ez ugyan a pornográfia elleni küzdelemnek a örve alatt folyik, vagy annak az álcája alatt folyik, de nyilvánvalóan sokkal messzebb menő lépéseket akarnak az orosz hatóságok. Aztán le kell vonnunk a konzekvenciákat a Magnitsky esetből is. A megfélemlítés az még most is folyik, és nem tisztázták ezt az ügyet még. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy Novaya Gazetának a főszerkesztő helyettesét elrabolták, <clears throat> és megfenyegette őt egy erdőben a főügyész azzal, hogy ki fogják végezni. Tehát gyakorlatilag a Magnitsky eset, az ő halála, ez is csak a civil társadalom megfélemlítésére volt egy eszköz. Tehát én nem tudom az optimista hozzáállásmódot osztani, nem jutottunk egyáltalán tovább. A kritikus párbeszéd, ami az igazságra, a tisztessége, a nyíltságra irányul, ez az, ami fontos. Ne tegyünk úgy, mintha Oroszországban egy pozitív irányba mennének a dolgok. Sajnos ennek az ellentéte igaz most. Köszönöm szépen, Scholz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy én is Szoboda előadónak köszönetet mondjak a jelentés tervezetért, amely a közös eszmecseréhez nagyon sok alapanyagot tartalmaz, és ami a elgondolkod megoldásra késztet minket. Omer azt, hogy mondta, hogy a stratégiai partnerség valószínűleg nem lesz olyan gyorsan elérhető, és úgy gondolom, hogy ezt indokoltnak tartom ezt a megjegyzést, és meg is nézhetjük a jelentésben, hogy miért nem érhető el ez a partnerség ebben a tervezetben. Ugyanak látok válaszokat erre miért nem kérdésre. Az e pontban az előadó maga is utal arra, hogy to further deepening and developing its relations with Russia on the basis of common interests and the commitment to uphold universal values and principles. Ich glaube, da stimmen wir. Úgy gondolom, hogy ezzel mindannyian egyetérthetünk, de a jövőben, illetőleg a, magában a jelentésben nem határozzuk meg aztán pontosabban, hogy mik a mi saját érdekeink, amik ehhez a stratégiai, átfogó, jövőben mutató, jövőorientált, fenntartható partnerséghez fűződnek, bármi legyen is az. És az Európai Unió és az Oroszország közötti bilaterális kapcsolatokban meghatározandó szerepet kell, hogy játszanak. Tehát fontosnak tartom ezt, ugyanis csak két további pontban, az N és az O pontban hangzik el, hogy ezek az esetleges közös érdekek miben is állnának? Az egyik. A békés konfliktus rendezés, energiabiztonság, klímaváltozás, szegénység csökkentése. És az O pontban pedig a stabilitás, a gazdasági fejlesztés hangzanak el. Ez világosá teszi, hogy ezek ugye ajánlások a bizottság felé, a tanács felé, a külügyi szolgálat felé, hogy ezeket ne adják alább. Tehát kérdés az, hogy ezek mit jelentenek a bilaterális kapcsolatokban. Én azt várnám el, hogy a jelentés tervezethez fűződő további munka során bővítsük ezt a kört, ugyanis akkor leszünk összeszedettek, célirányosak, egy tárgyalási mandátum vagy egy ajánlás esetében, hogyha ezt így tesszük. Egyetértek az előadóval abban, hogy az orosz konfederáció a partner a tárgyalások során, és nem a Vámunió. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy világossá kell tennünk, hogy az Orosz Föderációtól azt várjuk el tárgyaló partnerként, hogy ő a Vám Unióhoz fűződő viszonyát, vagy az Eurázsiai Unióhoz való viszonyát határozza meg világosan. Ugyanis, hogyha következetes sem meg tudunk állapodni itt a viszonyokról, akkor látjuk majd világosan, hogy milyen közös pontok, milyen közös érdekek vannak, amiket követhetünk. Egy terület teljesen hiányzik számomra, a kultúra, tudomány, kutatás. Úgy gondolom, hogy ezeken a területeken is világossá kell tennünk, hogy ez egy olyan terület, ahol a stratégiai partnerséget kialakíthatjuk, és amit Schulz kolléga mondott, azt is helyesnek, helytállónak tartom, és mm, bevezetőjében az előadó is mondta, hogy kritikával kell kiegészítenünk a jelentést, például a gyülekezési törvényel, a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatos jogszabályokkal kapcsolatban. Ugyanis az Orosz Konfederáción belül az emberi jogok végrehajtását, tiszteletben tartását így tudjuk majd konzekvensen képviselni, és az Orosz Federáción belül az embereknek a saját igazságszolgáltatásba vetett hitét is így fogjuk tudni erősíteni. Ennyi lenne a megjegyzésem, egyébként pedig már előre örülök az előadóval való együttműködésnek, és remélem, hogy egy kiegyensúlyozott jelentést, ajánlást tudunk útnak indítani a tanács és a bizottság irányába. Kérem, hogy a hozzászólások a, legyenek rövidebbek. Két percben korlátoznám őket. Kicsikét hosszabban beszéltem volna, de hát mit tegyek? Well, I would like... Először is Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Szoboda úr kiváló munkát végzett. Nagyon jó alap az ő munkája a vitához, az eszmeseréhez, és támogatom is, hiszen négy vagy öt ezer módosítót várhatunk volna annak alapján, ami ma elhangzott. Először is a nemzetközi kereskedelem témájának előadójaként. Szeretném, hogyha ebben a jelentésben szerepelnének olyan témák, hogy jogilag kötelezettségeket tartalmazó kereskedelmi és befektetési megállapodásra van szükségünk Oroszországgal. Az Intában előadó voltam a fa és alapanyagok témájában, és látom, hogy nagyon sok probléma van még ezen a területen. hasonló téma a termékhamisítás, az is nagyon elterjedt Oroszországban. Szellemi tulajdonjog a következő kérdés. Ezek olyan témák, amelyek érintik a nemzetközi kereskedelmet. Néhány meg nem oldott kérdés van, például Lengyelország, Csehország, Szlovákia, balti országok számára szállított energia, források, illetve a hálózatok. Figyelme kell vennünk a történelem különböző értelmezését. és javasolnám a történelme kapcsolatos közös vitacsoport megoldását is, hiszen nagyon fontos a jövő szempontjából, hogy tisztázzuk a múltat. Rátérnék a vízum kérdésére, nem vagyok annyira optimista, mint a Olyvoland kolléga. Először szerintem értékelnünk kellene a vízum kezdeményezés rendszerét. Nem látom, hogy ezzel kapcsolatban mi a mi véleményünk. Mi jó a mi számunkra? Először ezt meg kell vizsgálnunk. Persze tudom, hogy mi az orosz üzletemberek érdeke. Ez egy fontos csoport, de nem hiszem, hogy számunkra, Európa számára jó lenne, hogyha külön csoportként kezelnék őket. Először is az Európai Bizottságot fel kéne kérnünk arra, hogy vizsgálják meg, hogy a vízum kezdeményezési rendszer első éve milyen eredményekkel járt. Svene Schulz úrral együtt veszünk részt az oroszországi delegációban, és nagyon sok emberrel találkozunk ott, abszolút egyetértek azzal, amit ő mondott. Még mindig a vízumok témájával kapcsolatban. A teljes régióban kell gondolkodnunk, amikor a vízum megszüntetését, vízumkényszer megszüntetéséről gondolkodunk hiszen Dél-Oszátia, dél illetve Abházia esetében Oroszországnak van vízummentessége, viszont Grúziának nincsen, és amikor vízummentes övezetről beszélünk, akkor ezeket a kérdéseket is végig kell, hogy gondoljuk. Hannes azt mondta, hogy a jelentés talán nem annyira pozitív, mint ahogy szerette volna. Szerintem igen, még egy mondatot mondanék, objektívek kell, hogy legyünk, nem szabad kettő standardot alkalmaznunk. Oroszországot ugyanazok a standardokkal kell, hogy értékeljük, mint mondjuk Görögország, Azerbajdzsán esetén. Az emberi jogi helyzet romlása Oroszországban egyértelmű, és csak azt remélhetjük, hogy a demokratikus mozgalmak megerősödnek. Ennyit tudtam elmondani két percben. Ja, vielen Dank. I would like to thank colleague Köszönöm. Szeretnék Svoboda úrnak köszönetet mondani, hogy összeállította az új jelentés tervezetet. Ahogy mondta, a partnerség jellege még mindig nyitott. És a stratégiai partnerséggel kapcsolatos feltételek még nem teljesültek. Úgy gondolom ez egyértelmű kiindulási pontja a mi jelentésünknek. Ahogy elhangzott, sajnos a hidegháborús viszonyok újra megerősödtek. Lenne egy kérdésem. Az első oldalon, B pont, megalapítjuk, hogy az EU-Oroszország EU és Oroszország kölcsönösen függ egymástól gazdaságilag és politikailag. Nekem a politikai kifejezéssel kapcsolatban vannak két helyeink, hiszen a mi politikai rendszerünk eltérő. Persze lehet, hogy a politikai jelzőt különböző módon értelmezzük, de talán könnyebb lenne, hogyha kihagynánk ezt a jelzőt. A másik megjegyzésem, talán a modernizációt konkretizálnunk kellene, 25 évvel ezelőtt a perestrojka idején is ezt hangsúlyoztuk. A teljes, a Szovjetunió teljes gazdasági és társadalmi válságának volt az eredménye. A modernizáció az nagyon kételű fegyver, ez a kifejezés. Hogyha ezt használjuk, akkor viszont pontosítani kell, hogy ez számunkra mit jelent. a feltételek szabását tudom támogatni ebben a jelentésben. Úgy gondolom, hogy ez egy jó alap a valós és konstruktív kapcsolathoz. Például a VTO-s szabályok teljes mértékű teljesítése lehetne az egyik feltétel, aztán az energiafejezettel kapcsolatos feltételek, emberjogi párbeszéd, emberi jogok védelmének a feltételét bevenni a különböző megállapodásokba. Ezek lehetnének a feltételek. Végül két gondolatot osztanék meg önökkel. Az egyik, a nyugati cégek működési feltételei, illetve nyugati befektetési feltételek Oroszországban az átláthatóság és a kölcsönösség szellemében. Ez közvetlenül kapcsolódik a korrupció kérdéséhez. Gyakran az a helyzet, hogy a nyugati cégeknek alkalmazkodniuk kell az orosz helyzethez, és bizony korrupciós eszközökhöz kell, hogy folyamodjanak. A másik üzenet vagy gondolat, hogy Oroszországot felhívjuk arra, hogy tartsa tiszteletben a szomszédainak a függetlenségét. Grúzia esetében például elmondhatjuk, hogy a szomszédos országok által hozandó döntésekbe erősen beavatkozik Oroszország. Az egyik gyengeségünk, hogy szinte már négy év óta az EU-nak nem sikerült meggyőzni Oroszországot arról, hogy teljes mértékben te, tartsa tiszteletben a 2008. augusztusi EU-orosz megállapodást, vagyis a gruziai hadi katonai beavatkozás megszüntetését. Ez még mindig nem következett be. Ez véleményem szerint megalázza az EU-t, hiszen a külpolitikánk hatékonyságát ássa alá. Köszönöm. Uh, thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr, és gratulálok Szoboda úrnak. Ausztria, ahonnan ő származik, ugye nagyon furcsa, ritka kivétel volt uh, a csatlakozás előtt uh, a közép kelet országai között a hogy Szovjetunió onnan ki mondta a csapatait. Nos, nemrég Berlusconi Eh, hosszú távú EU-s eh, tagságról beszélt eh, Oroszországgal kapcsolatban gyakran szólja el magát ilyen furcsa módon. Erre azonban az a válasz, hogy Oroszország nem csatlakozik más emberek unióihoz, mi a saját unióinkat hozzuk létre, és hát láthatóan az oroszok az Eurázsiai Gazdasági Közösségbe szeretnék összeolvasztani Ukrajnát, Belorussziát, és így tovább. Tehát Oroszország valóban stratégiai partner, ugyanúgy, ahogy Kína is az lehet, a közös biztonsági és kereskedelmi érdekeink alapján. Az ENSZ kvartett, ami, ami az Annan tervvel és Iránnal, Szíriánnal, Szíriával kapcsolatban, Észak-Koreával kapcsolatban, atombiztonsággal kapcsolatban működik, ezekben Oroszország szerepet vállal. És hát Oroszország gázára is szükségünk van Európában vagy itt van a Dél-Kaukázus, ahol gyakran érdekeink ütköznek egymással, tehát versenyben állnak egymással, Dél-Kaukázusban egyébként. Tehát azt hiszem, hogy az Oroszországa való kapcsolatunkra jellemző, hogy Oroszország nem túlságosan fényesen kötelezi el magát a demokrácia mellett. Ahogy Jugend azt, hogy említette, az Európai Bizottság hiteképességét is túlfeszíti. Nem nagyon vannak reményeim az a kapcsolatban, hogy Oroszország látásmódja megváltozott volna azóta, mióta a Szovjetunió fölbomlott, nem annyira közös érdekek alapján gondolkodik a nyugattal. Ezzel együtt persze az egész dolognak az a lényege, hogy üzletet kell kötnünk Oroszországgal, üzlettevékenységeket kell folytatnunk, de a bíróság igazságügyi rendszer átláthatósága és egyéb követeléseinket az oroszok valószínűleg csak kirakati dolgoknak, díszeknek, függőknek tekinti, és a lényeg a gazdasági megalapodás. Valószínűleg az összes többi partneri szerződésükben is aláírnak ezekre vonatkozó követelményeket és hát nekünk is szükségünk van az oroszokra sok nemzetközi szintéren. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szoboda úr bevezető nagyon fontos volt. Ezért lenne egy fontos alapvető megjegyzésem ha hiszünk az előre lépésben, és hiszünk abban, hogy jobbítani tudjuk a világot, ha még mindig hiszünk ebben, akkor nem tehetjük meg azt, ahogy Szóda úr említette, hogy csak hangsúlyozzuk a stratégiai partnerséget ezzel a partnerrel, amely nem minden értékünket osztja. hogyha van egy olyan állam, amely azon dolgozik, hogy rosszabb legyen a világ, katonai beavatkozással, megszállással a szomszédos területeken, hanem azon dolgozik, hogy jobbá tegye a világot, és kooperatívabb legyen. Nem túl sok, de néhány pont van ebben a jelentésben, például a, a pontban stratégiai partnerségről, amelyekkel kapcsolatban másképp fogalmaznék. Egy kívánatos stratégiai partnerség. Mi szeretnénk kialakítani a stratégiai partnerséget minden alapvető kérdésben. Mi dolgozunk ezen, de ne jelentsünk ki olyan dolgokat, ami nem reális. Az N pontban zárójelben stratégiai partnerség előmozdítással szerepel. Én azt mondanám, hogy minden pozitív jellegű partnerséget támogat. Továbbá szerepel itt egy lista, békés konfliktus megoldás. Itt nem, ez nem partnerségi kérdés. Oroszországnak nem érdeke a konfliktusok békés megoldása a kaukázusi területeken. A nemzetközi béke folyamat kellene, hogy a közös feladatunk legyen Oroszországgal, de sajnos nem ez a helyzet. Ebben a dokumentumban, amire fel kellene, hogy hívjuk a figyelmet, és ami nem is szerepel benne, az a Végrehajtás. Például az EU-Oroszország megállapodás végrehajtása 2008-as háború előtti helyzetre való visszatérés. A megállapodás érvényesítő nincs végrehajtva. Az EU pozíciója amit furcsa módon a baloldali képviselők ma kritizálnak, de ez nem kéne, hogy változzon az oroszok által elfoglalt területekkel kapcsolatban. A probléma létezik, és nem hallgathatunk erről. A, ez bizalmi kérdés. A banki befektetési politika korrektsége illetve a gazdasági együttműködést ne eh, használjuk politikai fegyverként, stb. stb. Most nincs idő, erre minden esetre módosító indítványokat kell kidolgozni, és biztos vagyok abban, hogy nagyon sok képviselő fog benyújtani módosító indítványt. Lepa, gospod predsednik. Jaz sem eh, kollégu Svobodi za soliden eh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Szoboda kollégának köszönetet mondani a jelentéstervezetért, legalábbis annak a szelleméért. Két évvel ezelőtt optimista voltam, amikor az orosz partnerekkel konszenzusra jutottunk arra vonatkozóan, hogy itt nem csak technikai jellegű modernizációról van szó, hanem itt a modernizáció a teljes társadalomra vonatkozik, úgy gondoltam, hogy stratégiai egyeztetés fog megkezdődni, de ma meg kell, hogy állapítsam, hogy a fejlemények nem ebben az irányban mutatnak. Nagyon eltérőek, és nagyon sok irányba alakulnak ezek a helyzetek. Gyorsan átolvastam. A külföldi ügynökökre vonatkozó törvényt, amit első olvasatban elfogadtak, ami a szabad társadalomról alkotott elképzeléseinktől teljesen távol áll. Hogyha el fogják fogadni ezt a törvényt, akkor az polarizálni fogja az orosz társadalmat. Hiszen a nem kormány szervezetek már kimondták, hogy nem fognak ők külföldi ügynökségként regisztrációt kérni. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent ez a definíció. Viszont ha nem regisztrálják a tevékenységüket, akkor egyre keményebb szankciókat kell, hogy elviseljenek. Omer rajtán képviselővel egyetértek. A vélemény röviden és egyetemben kell, hogy fogalmazzon. Nincs értelme annak, hogy mindig listákat állítsunk össze a meg nem oldott kérdésekről minden egyes jelentésben. Koncentrálunk kell a stratégiai témákra, az alapvető kérdésekre azért, hogy a stratégiai partnerséget tudjuk építeni. Arra kell koncentrálnunk, hogy mik ennek az alapfeltételei. Nincs értelme az emberi jogi kérdéseket és az egyebeket állandóan ismételgetni. Egyszerű legyen a megközelítés, egyszerű a nyelvezet, de kemény fogalmazás. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr az IESZ nevében szerettem volna felszólalni, hogy hol is tartunk az új megalapodással. Átfogó, ambiciózus új megalapodást szeretnénk elérni, e, sok területen előre haladtunk, de van egy konkrét és nagyon fontos rész, ahol nem sikerült előre haladni olyan mértékben, ahogy szeretünk volna, ez pedig a kereskedelmi és beruházási, befektetési fejezet, e, ami tartalmaz az energiaügyi e, részt is. Nos, jelentős kereskedelmi és befektetési fejezetre van szükségünk, hogyha olyan megállapodást akarunk kötni, amely az Oroszországgal való együttműködés valamennyi területét lefedi. Az oroszokkal folytatott párbeszédünkben észlettük, hogy az első fontos lépésre sor került azzal, hogy ma a Duma elfogadta a csatlakozási csatlakozást. Azonban ezen nekünk túl kell lépnünk, Oroszország e pillanatban azt állítja, hogy kompetenciái e, nagy részét a Vám Uniónak szentelik, és nem tudnak tovább lépni a e, WTO kötelezettségeken. E, e tekintetben meg kell találnunk a lehetőségét, a módját annak, hogy tovább lépjünk. Orosz partnereinknek egy csúcson elmondtuk, hogy a mi mandátumunk az orosz megállapodásra vonatkozik, és nem a Vámonióval való megállapodásra. E szellemben dolgozunk tovább a megállapodás megkötésén. Hogy hangsúlyozom azt is, hogy mennyire fontosak az emberi jogok és a civil társadalom kérdése a mi tudó kapcsolatainkban. Ma lehetőségünk volt ebben a parlamentben ezt megvitatni egy orosz parlamenti csoporttal. Aggaszt bennünket az a tény, hogy a civil társadalom eh, tere eh, törvényes keretek között egyre szűkül. További törvényeket eh, várunk. Ide tartozik az a civil törvény, amelyről beszéltünk. A főképviselő kifejezte a saját aggájait nyilatkozatokban mindkét jogalkotása kapcsolatban, ideértve a civil törvényt is, és beszéltünk mind a kormány, mind a Duma képviselőivel a különböző problémákról, amelyeket nagyon súlyos problémáként fogunk fel és látunk, abban az esetben, hogy ez a törvény valóban elfogadásra kerül. Én azt hiszem, hogy ezzel le is zártam a felszólalásomat. Szeretném megadni még egyszer a szót Szoboda úrnak. Köszönöm szépen, rövidre fogom a szót. Engedjék meg, hogy világosan állást foglaljak, hogyha egy új egyezményt szeretnénk. Most van egy hatályban lévő Hogyha tehát egy újat akarunk kötni, akkor annak többletértéket kell felmutatnia. Nincs értelme. És azt nem gondolom azt, hogy minden körülmények között új egyezményt kell kötnünk, de hogyha már kötünk, legyen többletértéke. Másodszorban. Világosan megmondtam, talán nem értették meg, hogy jelenleg nem adottak a feltételek egy stratégiai partnerség létrehozására. Az Bergis kolléga mondta, hogy ezt világosabban fogalmazzuk meg, mi szeretnénk egy stratégiai partnerséget, de most még van egy szám, számos olyan feltétel, ami nincs teljesítve ehhez. Ezt világosan le kell szögeznünk. És néhány részletkérdése röviden. A társulási megállapodás fogalom, ez csak egy hiba, Omer Röten kolléga utalt rá, helyes, ezt meg kell változtatni, ez csak egy nyomtatási hiba. értem, vannak ugyan előnyei, hogy benne van a szövegben, de ki fogjuk venni onnan ezt. Harmadsorban a vámunió kérdése, ezt is világosan elmondtam, a jelentésebben is világosan fogalmaztam. Oroszországgal tárgyalunk, nem a Vámunióval. Ez egy olyan dolog, amit a külügyi szolgálat is világosan leszögezett. Ami a kutatást, oktatást illeti, Solc kolléga, ez benne van a jelentésben, lehet, hogy talán röviden, ezt talán meghosszabbíthatjuk. A vízumot illetően világos az álláspontunk Ukrajnával, Grúziával egyidejűleg kell tárgyalnunk erről, már folynak ezek a beszélgetések, és reméljük, hogy Grúzia esetében is hamarosan megoldást fogunk találni, és nem szabad Oroszországot külön kezelni ebben a kérdésben. Ami pedig a politikai dolgokat illeti, nyilvánvalóan erre világosabban kell utalni, van egy gazdasági együttműködésünk, és úgy gondolom, hogy megfelelő politikai együttműködésre is szükség van, de ez nem jelenti azt, hogy ez már most így lenne. Nyilván ezzel kapcsolatos megfogalmazás javítani lehet, ami pedig a korszerűsítés kérdését illeti világosá tettük a szövegben, hogy a megújítása az egyezménynek az nem csak egy gazdasági kérdés, hanem a politikai reformok kérdése is. Remélem, hogy majd itt is jobb megfogalmazást, illetve további javaslatokat fogunk látni, és nyilvánvalóan fontos a szomszédországoknak az a joga, hogy a jogaikat saját maguk határozzák meg. Mi együttműködést akarunk Oroszországgal és a szomszédaival, de nyilvánvalóan a szomszéd országoknak maguknak kell eldönteniük, hogy milyen formáját választják az együttműködésnek. Egyébként köszönöm szépen az eszmeserét, és nagyon jónak tartom a már beérkezett módosító indítványokat, illetve az eddig folyt árnyékelőadói egyeztetéseket. Egy dolgot szeretnék leszögezni világosan, az emberi jogi kérdések, ezek nyilván egy olyan jelzés, amivel el fogunk menni a tárgyalásra. Aztán nem kormányzati szervezetek kérdése. Ezek mind olyan dolgok, amelyek ebben a parlamentben talán nagyobb szerepet játszanak, mint ezek során a tárgyalások során. Ugyanakkor számunkra ezek fontos kérdések. Ez világos, hogy ezen a területen nincs előrelépés, például tehetnénk itt említést a beruházásokról, tehát ez amúgy is benne van a szövegben, akkor, hogy, akkor egy ilyen megállapodás a parlament számára nem elfogadó, úgyhogy számomra fontosnak tört, fontos az, hogy ne egy kívánságlistát állítsunk össze, amiben mindenféle dolgot beleírunk, hanem húzzuk meg azokat a fekete, vagy vörös, vagy bármilyen színű vonalakat, amelyek megmutatják, hogy hol van az a vonal, ameddig el akarunk jutni, amiket teljesíteni kell, feltételek vannak, más megállapodások is, például az akta, amiket elutasítottunk, nem szabad, hogy ez a megállapodás is erre a sorsa jusson, tehát, hogyha tárgyalunk, akkor tárgyaljunk úgy, hogy a tárgyalásnak az érdemi pontok a részét, a tárgyát képezik, és adjunk jelzést, hogy mit várunk el. Tehát a mechanizmus az ilyen kell, hogy legyen egy ajánlásban, egy véleményben világosan fel kell sorolni azokat a feltételeket, amelyeknek a teljesítése szükséges ahhoz, hogy megállapodást kössünk. Úgy gondolom, hogy jó fogunk járni egy ilyen megállapodással, de világossá kell tenni, hogy nem minden megállapodás jobb, mint mint a nem megállapodás. És egyébként ezt fogom kifejezésre jutatni a jelentésemben is. Egyébként várom a módosító indítványokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Áttérünk a következő napi rendi pontra. A módosítók benyújtásának határide szeptember 5-e, tehát nyáron még mindenféle gonoszságot kitalálhat bárki, és aztán október 11-én fogunk szavazni. Hogyha ezt így elfogadjuk, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, a 22. napi rendi pontra. Köszönöm Szóvoda úr! A Magnitsky ügyben mutatott együttműködését. Ojuland asszony tart bevezetőt a következő napi rendi ponthoz. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy már belemelegettünk az orosz ügybe, folytassuk Nos, úgy gondolom, hogy eh, ezt a dokumentumot nem szabad túl szűk látókörűen vizsgálnunk, inkább azt mondanám, hogy eh, tekintsük egyfajta Európai Uniós bátrabb megközelítésnek. Úgy gondolom, hogy eh, fontos üzenetet fogalmaz ez meg orosz partnereinkkal kapcsolatban. Nem akarunk piszkos pénzeket Európában, nem akarunk pénzmosást, nem akarjuk, hogy piszkos pénzekből ingatlant vásároljanak Európában, nem akarjuk, hogy az emberi jogokat eh, megsértő embereket megölő eh, alakok belépjenek az Európai Unió területére, de nagyon röviden visszatérve 2010-ben amikor az Európai Parlament megszavazta az emberi jogi jelentést, az éves jelentést, már akkor is megvolt ez a bizonyos Magnitsky listánk, 60 ember szerepelt rajta, akiket az igazságszolgáltatás által fogvatartott emberek lévén körülményes, furcsa körülmények között megöltek, és már akkor is folyt a vízum szankciók kérdéséről szó. Nos, akkoriban nem oldódott meg a helyzet, azóta mindannyian azt tapasztaltuk, hogy az orosz szövetségben, az orosz federációban nem javult a helyzet, sem a korrupció terén, sem az emberi jogi visszaélések terén. És ami Szergei Magnyitszki szabályát illeti az ő zaklatásukat, az édesanyjának az zaklatását és özvegyének a zaklatását, ez tovább folyik. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon is aktuális, hogy ezt az ügyet ismét fölhozzuk, fölemlegessük, és azt javasoljuk a tanácsnak, hogy a vízum szankciók bevezetését fontolja meg azon emberekkel szemben, akik az ő halálában részesek voltak, és ne csak a kitüntetésnek és az előléptetésnek örüljenek, hanem nézzenek szembe az Európai Uniós szankcióival is, ideértve akár a vagyonok elleni, az Európai Unióban található vagyonok elleni fölöpés terén is, vagy szankciók terén is. Ez a javaslat a tanács felé azt is szeretné elérni, hogy az oroszországi emberjogi ö, problémák meglehetősen mélyrehatóak, és késznek kell lennünk arra, hogy jó dokumentált független forrásokra támaszkodva hasonló megszorító intézkedéseket hozzunk azok ellen Oroszországban, akik bűnösek az emberi jogi visszaélésekben. További vonatkozás, amelyet nem szabad figyelme kívül hagynunk, az az, hogy az Egyesült Államok kongresszusa elfogadta a Magnitsky törvényt, az alsó és a felsőházban egyaránt, tehát a kongresszusban, a szenátusban egyaránt. A külügyi szakbizottság keretein belül. Ennek fényében úgy gondolom, hogy az amerikai bankokban lévő vagyonuk befagyasztása olyan példa, amelyet az Európai Uniós partnerbankok is követhetnek, sőt, nem is fognak tudni elkerülni. Két héttel ezelőtt Washingtonban jártam, találkoztam kollégáinkkal a szenátusban. Mindkét párt, a demokraták és a republikánusok, konzervatívok részéről, és azt kell mondanom, hogy nagyon átfogó vitát folytattunk az orosz partnerséggel kapcsolatban, annak értékeivel és közös aggájainkkal kapcsolatban. Hiszen ezeket meg kell osztanunk transatlanti partnerünkkel amikor ugye dolgozunk az orosz szövetsége való kapcsolatok javításán. Örömmel várom a vitát, és úgy gondolom, hogy ezzel a véleménytervezettel, tervezettel szeptemberben tovább kell folytatnunk a munkát, és aztán az egyik a fetelésem vitassuk meg. Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon rövid leszek. Jelentéstevőnk megkért, hogy adjam át, hogy mondjam el önöknek a véleményét, mi szerint támogatja ezt a, az ajánlás tervezetet, ahogyan tegnap is már eh, kifejezte. Azt mondtuk a jelentéstevőnek, hogy egyet értünk összességében azokkal a javaslatokkal, amelyek eh, a tervezetben szerepelnek, és amelyeket vitatunk, de talán érdekes lenne megfontolni néhány kiegészítést konkrétan, ami az első bekezdés illeti. Talán itt ki kellene egészíteni ezt azzal, hogy az összes felelősség, felelőst a igazságszolgáltatás elé állítsák. Kérjük meg az orosz hatóságokat arra, hogy módosítsák, módosítsák az igazságügyi rendszerüket, itt azonban fenntartások vannak eh, eh, képviselőnknek az Introduce Similar Restrictive Measures Against Offenders című fogalom vagy kifejezés általános voltával kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ennél sokkal részletesebb megfogalmazásra lenne szükség. Eh, a viták általános iránya mentén nyilván fontos a feltételekhez való ragaszkodás, alapjogok és emberi jogok tekintetében. Fontos, hogy ez a link, ez a kapcsolat létrejöjjön. Szóbada úr is ezt hangsúlyozta, és ez következetesen lehet legnagyobb mértékben alkalmaznunk kell ebben a konkrét esetben is végül. Bizonyos értelemben eh, talán fontos lenne megcserélni a kettes és az egyes pontok sorrendjét. Ez egy javaslat. Ezen kívül más nem feltétlenül uh, szeretnék más mondani, de Prostatovics úr uh, nevében ezt tudtam elmondani a frakciónk képviseletében. Köszönöm. Ja, vielen Dank an Christ Szeretnék köszönetet mondani Krisztina Ojulántnak ez a határozott felszólításért, ami arra vonatkozik, hogy cselekedjen végre a tanács a Maginszki ügyben. Úgy gondolom, hogy az ügybe belekeveredett hivatalnokoknak jó lenne, hogyha a beutazást megtiltanánk, azonban eddig nem történt semmi ezen a területen és talán bele kellene venni a jelentésben, hogy vannak olyan európai parlamentek, amelyek csatlakoznak ehhez a követeléshez. nem csak az amerikaiak, hanem vannak európai eh, parlamentek is. A Magnitsky ügy maga úgy gondolom, hogy nem kivétel, eh, nem egy egyedi eset, hanem egy nagyon szélsőséges példája annak, hogy mennyire vannak veszélyben azok az emberek, akik a korrupció ellen harcolnak. Úgy gondolom, hogy az ilyen eseteket, amelyek ugye rendszer szintűek, például Alexander Lebegyedev üzleti helységeinek az átkutatása, aki ugye a korrupció ellen vette föl a harcot, aztán az általam említett Szokolov újságíró esete, aki főszerkesztő helyettese a Novaya Gazetának. Tehát az ő, ővelük ugye az történt, hogy rabolták őket, és a főügyész egy erdőben odalépett elé, és kivégzése fenyegette meg őt, abban az esetben, hogyha róla diszkriminatív hangú beszámolót vagy riportot ír. Tehát ez a hangulat az országban, és a Magnitsky esetben e, pedig egy nagyon tragikus példáját látjuk ennek, hiszen őt a, ki is végezték aztán a börtönben, tehát jó lenne, hogyha az Európai Unió részéről is most már intézkedéseket tennénk. Elég ideig vártunk, elég időt adtunk az orosz kormánynak az esetek kivizsgálására, és az elnöknek az emberi jogi tanácsa meg is állapította, hogy itt hivatalnokok belekeveredtek a dologba, és bizonyos hivatalnokok bepiszkították a kezüket a Magnitsky esetben, de Oroszország nem tett semmit. Sőt, postumus gyakorlatilag vád alá helyezték Magnitskit, és hát ez egy szörnyű dolog, úgyhogy jó lenne, hogyha most már véget vetnénk megfelelő eszközökkel ennek a dolognak. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kezdeményezésért. Nagyon időszerű, hiszen épp ideje, hogy tegyünk valamit. És ahogy az elmúlt két évben megfigyelhettük, az emberi jogok megszegése az esetek száma növekedett, a korrupció is erősödik. A Magnyitki esetet tudjuk ezt kezdeni, hiszen jó a dokumentációjára, de nagyon sok egyéb eset van. Hadd mondjam el, hogy ez a minimum, amit politikailag megtehetünk, és aminek hozzáadott értéke lehet, pozitív hozzáadott értéke, az orosz közigazgatás reakció szempontjából, vagyis az igazságot, igazságszolgáltatási rendszerüket meg kell, hogy reformálják, és több átláthatóságot kell, hogy biztosítsanak. Ez egy egészséges feltétel, amit mi szabunk, és ami feltétele az együttműködésünknek, és nagyon is remélem, hogy az amerikai kongresszushoz tudunk csatlakozni. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor pozitív nyomást tudunk gyakorolni az orosz közigazgatásra. Köszönöm. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én is eh, Olyland asszony előtt kalapot emelek, emelek eh, eh, szkeptikus voltam eredetileg, hogy ez hasznos, szükséges vagy hasznos lesz-e, de meggyőztek Tulajdonképpen soha nem próbáltunk ebben a parlamentben ilyen módszerrel élni még. Nem a parlament jogi kompetenciája egyes emberek esetében vízum feltételeket szabni, de úgy gondolom, hogy nagy szimbolikus értéke van ennek a kezdeményezésnek. Próbaküve lehet ez annak, hogy milyen mértékben tudjuk az üzenetünket Oroszországhoz eljutatni, és talán más országokhoz is eljutatni a jövőben Eh, hogy komolyan vegyék azt, hogy már pedig mi komolyan gondoljuk, amikor, alap, amikor teljes mértékben eh, támogatjuk az alapvető emberi jogokat, az alapvető jogokat, azok érvényesülését partnerországainkban. Eh, ugye Oroszország valóban az OECD és, a, OECD és a, az Európa Tanács tagja, és hogy biztosította az igazságügyi rendszer függetlensége, stb. stb. De hát ez nem ez a helyzet. Van egy partnerem, aki nemzetközi kampányt folytat annak érdekében, hogy észak-amerikai és európai parlamenti képviselők figyelmét felhívja arra, hogy a Magnitsky eset mennyire problematikus, és ő említette, hogy ez talán az USA kongresszusában, illetve egy Egyesült Királyság parlamentjében is meg lehetne ezt próbálni. Nyilván közvetlen elkötelező, tehát közvetlen kötelező erejű intézkedések nem születtek, de létezik egy lista, és hát a jogi vonatkozások természetesen érinthetik a, ezeket az orosz polgárokat. Mindenesetre a politikai döntésnek valóban van érdeme, és azt hiszem, hogy ezt minden politikai frakció támogatja a plenárison, de hogyha ez nem történik meg, akkor ugye a politikai eh, eh, eh, befolyását vagy, vagy hatását is elveszíti ez a kezdeményezés. Jó lenne, hogyha most az egyszer a Kreml nem hagyná figyelmen kívül azt, amit mi itt mondunk. Medvegyev elnöksége alatt volt már némi halandóság a Maginski ügy felülvizsgálatára, Eh, azonban igazságtételre még nem került sor. Remélem, hogy ezzel a kezdeményezéssel el tudjuk érni ezt a célt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Eh, az IHS nevében, hogy mondjam el azt, hogy bennünket is aggaszt a Magnitsky ügyben folytatott nyomozás lassúsága. Minden fórumon megemlítjük ezt az ügyet a legmagasabb szinteken is. Eh, von Rompuy eh, elnök úr a legutóbbi orosz csúcs előtt eh, levelet írt, és világosan megfogalmazta, hogy ez az ügy immár szimbolikus a tekintetben, hogy az igazságügy helyzetét tükrözi Oroszországban, az Orosz Államszövetségben, és arra bátorítja az elnököt, hogy végre zárják le eredménnyel a az ügyet, és hagyják abba a Szerkei Maginszki családjának az alkotását. Továbbra is beszélünk erről az ügyről, és továbbra is arra bátorítjuk Oroszországot, hogy eh, a nyomozásra kerüljön sor, az bonyolult vigyék véghez, és a bűnösek kerüljenek eh, rács mögé. A következő alkalom két hét múlva itt Brüsszelben lesz majd, amikor ezt az ügyet ismét felemlíthetjük. Ami a szankciókat illeti, hogy mondjam el, hogy nyilván az ultima ráció ez külügyi kapcsolatokban, a végső fegyver, és ennek meg kell felelnie az ilyen esetekre elfogadott szankciós forgatókönyvünk szabályrendszerünk előírásainak. Köszönöm, elnök úr. Megvannak a határidők is, a módosítók beadásának határideje augusztus 29-e, és szeptember 20-án lesz a szavazás. Dank. Köszönöm szépen. Ez az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt, és még három napi rendi pontunk van. A előadókkal való egyeztetést követően azt javasolom, hogy 15 perces vitát tartunk a Kolumbiával és Peruval kötendő kereskedelmi megállapodásról, valamint a közép-amerikai társulási megállapodásról, hogy utána még lehetőségünk legyen eszmecserét folytatni az Európai Uniónak az algériai új nagykövetével. Egyetértenek? Akkor Szalafranka úr öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, hogyha a teljes fontosságot tudnánk eh, tanúsítani, eh, tulajdonítani ennek az ügynek közös vitában. Ugyanarra a politik- eh, problémára mennek vissza, és ugyanaz a céljuk. Jó lehet nyilvánvalóan az egyik ügy Eh, már szerepel ennek eh, a bizottságnak a kompetenciájába, vagy ahova esik bele, hiszen egy társadalási eh, szerződésről van gyakorlatilag szó. A másik pedig a nemzetközi kapcsolatok szakbizottságához tartozik, és mi csak véleményt adunk. Mi is fontos a két ügyet történeti perspektívában figyelni, elnök úr miniszteri színű tárgyalások folynak, egyrészt a Rio csoport, másrészt az Európai Unió között. Nem szabad szemlőt téveszteni, hogy a latin-amerikai országokkal folytatott tárgyalások sokadik generációja ez már. Az első ugye az a fejlesztése, a másodikra a technológiai, tudományos fejlesztése, a harmadik pedig eh, a demokratikus fejlődése helyezte a hangsúlyt. Ez a megállapodás eh, a liberalizásra, a liberalizálásra helyezi a hangsúlyt most. Szeretném aláhúzni, hogy a cél az az, hogy olyan kölcsönös engedményeket fogadjunk el rendszerszerűen, amely az andesi, andesi országok, illetve Kolumbia esetében a számítógép, bocsánat, a el, szembeni küzdelmet lehetővé teszi, és ezen túl pedig egy megbízható, előrelátható, kiszámítható közös piacot hozzunk létre gyakorlatilag kölcsönös kedvezményekkel. Ezen túlmenően ezek a megalapodások arra törekszenek, hogy a közép-amerikai országokkal, Kolumbiával és Peruval egy érett, a tartós kapcsolatrendszert alakítsunk ki kölcsönös kétoldalú módszer, módon. Ezek a tárgyalások, önök is tudják, ezek a megalapodások parafálásra kerültek, és 2010 óta bizony, azóta már két eh, év is eltelt. Elnök úr, azt szeretném, hogyha ezek az ügyek megkapnák azt a figyelmet, amelyet megérdemelnek. Eh, eh, sajnálatos módon az Európai Unió eljárásai meglehetősen lassúak és kevési hatékonyak, nem a parlamentre gondolok, hanem az egész Európai Unióra, mint olyanra. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy most már mindannyian jól ismerjük az eljárásokat, a parlament semmit nem tud megváltoztatni, amit nem tárgyalt le a bizottsággal és a 27 tagállammal, azonban lehetőségünk van arra, hogy az állásfoglalásaink kapcsán megfogalmazok a véleményeket, és ezt fel is ajánlom, hogy ezt vitassuk meg a különböző frakciók árnyék jelentéstevőivel a lehető legjobb eredmények érdekében. A jelentéstevőként a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felé küldött véleményünk szerzőjeként nyilván e, tudom, hogy ezek az anyagok a két régió közötti aszimetriákkal e, e, kapcsolatban is nagy jelentőségűek. Eh, de mindenféleképpen ezek a megalapodások a társaink számára is, és mi számunkra is kedvezőek lesznek, ezért ismétlem, elnök úr, hogy pozitívan támogatom mind a két anyagot, és úgy gondolom, hogy eh, a többi eh, frakcióval is együttműködésre van szükség a sikerelérés érdekében. Köszönöm szépen a szocialista árnyékjelentéstevő Obiósz úr nevében fogok beszélni. A napirendi e, pontok felcserélése miatt nem tud jelen lenni. Ami az eljárási kérdéseket illeti, úgy gondolom, hogy a parlamenti intézésben volt -e még gond a jelentés kapcsán, mert úgy néz ki, hogy a külügyi e, szakbizottságnak e, állásfoglalás tervezetet kellett volna elfogadnia ahogyan azt a elnöke konferenciája meghatározta. Tehát az lett volna a cél. És a nemzetközi megállapodás végrehajtásának feltételeit kellett volna kidolgozni. Nos, a Közép-Amerikával kapcsolatos jelentés esetében a külügyi szakbizottságnak bizonyos érzékenységekkel eljárnia, különösen az R pont tekintetében. Obios úr összességében szeretné támogatni az anyagot, és gratulál az anyag szerzőjének, hiszen ez lehet az alapja az Európai Uniós közép-európai közép európa közép Amerika országai közötti tárgyalásoknak. Ez az első ilyen e, megállapodás a közép-európai régióval. Itt szabad kereskedelmről beszélünk, politikai párbeszédről beszélünk, e, az emberi jogok és az alapvető jogok tiszteletben tartásáról beszélünk. És nyilván e, rugalmasságra van szükség, úgy, és ezt kérem önöktől is, ugyanúgy, ahogy a Elnök félbeszakítja a felszólalót, nincs időnk. Ezt szeretnék még 50 másodpercet kérni, mondja a felszólaló. Nos, ezen megállapodás társadalmi kohéziót, szociális kohéziót és gazdasági fejlődést szeretné szolgálni, ezért jó lenne, hogyha elfogadnánk. Obiosz úr jó néhány módosítót fog majd előterjeszteni az aszimetriák orvoslására. Ez nagyon fontos a szocialista frakció számára. E, ugyanígy fontos a civil társadalom szerepének e, fejlesztése. E, egyúttal jó lenne, hogyha módosítók benyújtásának határidejét elhalasztanánk. Köszönöm. On the procedural side, I think that we should keep... Eljárási megjegyzésem lenne. Szerintem meg kell tartanunk a módosítók határidejét, hiszen egyébként késedelmet szemben az egész folyamat. Az egy ALDE delegációt vezettem Kolumbiába kettő héttel ezelőtt, és mindenkivel, minden érdeket félel tudtunk beszélni. Az én következtetésem Szalafranka úr véleményétől eltérően az, hogy a dolgok előre haladnak, legalábbis ahhoz képest, ami néhány hónappal ezelőtt volt a helyzet. Az emberi jogok tekintetén előrelépés történt. A bűnözés és a kábítószerelni harc erősödik törvényes keretek között. A Nemzetközi Munkaszervezet, az ILO is látja pozitív fejleményeket. A fenntartható fejlődés területén is van előrelépés. Mit is tehetünk? követnünk kell Szalafranka úr jelentést, vagyis mondjuk azt az intának, hogy kerüljön plenáris elé a téma, és akkor tanácsos lenne ott elfogadnunk a jelentést. Lunacek asszony. Igen. Jó. Spanyol fog beszélni. Nos, az én frakcióm nem osztja azt a pozitív értékelést, amit a többi frakció megfogalmazott ugyanis még mindig a szabadkereskedelemre helyezi e, a hangsúlyt, a fókuszt, és nem az emberi jogok kérdésére, ami pedig egyre rosszabb helyzetben vannak, különösen Peruban, de Kolumbiában és Közép-Amerika egyéb részein, részein is úgy tűnik, hogy súlyosak a gondok. Nem úgy tűnik nekünk, hogy ez a megalapodás sokat segítene ezen a téren. Két esetet szeretnék említeni e, Például itt van a kolumbiai titkosszolgálat kérdése. Belgium itt eh, egy évvel ezelőtt megkereste már a titkosszolgálatokat egy bizonyos ügyben, amelyre egy éve nem változott, nem jött válasz. Nem hiszem, hogy ebben az esetben az Európai Parlamentben meg ennyire támogatnia kellene megalapodást. Egy másik ügy Közép-Amerikával kapcsolatban nyilván csak kevés percem van, kevés időm van ezekről beszélni. Lenne több példa is. Tehát itt a liberalizációról is szó van a pénzügyi ügyekben, miközben tudjuk, hogy Panama például nem küzd az adó elkerüléssel szemben. E, jó lehet, ezt, erre szükség lenne a válságból a kilábaláshoz is. Ez az a két vonatkozás, ami miatt az én frakcióm nem fogja javasolni e, ennek a két megállapodásnak a támogatását, de jó lenne, hogy a szeptemberben több időnk lenne ezeket az elemeket e, megvitatni eh, eh, Franka úr tollából. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well... Tanak úr, köszönöm elnök úr, a frakcióm teljes mértékben támogatja Franka úr, illetve a néppárt állásfoglalását. Mindkét jelentést tudjuk támogatni, és sajnálatosnak tartanánk a késedelmet. Panamában voltam néhány hónappal ezelőtt, és csodálkoztam, azon, hogy nincs EU delegáció Panama városában, pedig Közép-Amerika gazdasági kereskedelmi szempontból egyik legfontosabb városa, úgyhogy fölhívnám a külügyi szolgálat figyelmét arra, hogy minél előbb állítson fel delegációt ott. Egyébként pedig az egyik legszegényebb országról van szó, és ez nagyon fontos funkció lenne, és szolgálnánk ezzel Panamát. Peru, Kolumbiával kapcsolatban teljes mértékben támogatjuk a véleményt sokan, főleg a baloldaliak közül támogatják az együttműködéseket. A protekcionizmusra is gondolni kell. Kolumbia jelentős előrelépést tett, az biztos, az emberjogi és a demokratikus kérdésekben, ezt el kell, hogy ismerjük. A szabad és korrekt kereskedelem, ha ezt támogatni tudja az EU nemzetközi szinten, az nagyon jó. Mexikó és Chile-re is kell, hogy gondoljunk, ők is részesei ennek a teljes képnek. Úgyhogy üdvözlöm Szalafranka úr javaslatát, hogy minél előbb fogadjuk el ezt a jelentést. Köszönöm. A külügyszolgálat számára azt mondanám, hogy minél előbb reagáljanak Panama esetében, hiszen brit konzervatívtől ilyen kérés soha többé nem fognak kapni. Meyer úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönet Szalafranka úrnak a jelentésekért. A frakcióm véleménye nagyjából ismert, mind Kolumbia, mind Peru esetében. Nem támogatjuk ezt a két megállapodást. A Kolumbia és részben Peru esetében is az emberi jogok kérdése vetődik föl, és ráadásul a kereskedelem nem veszi figyelembe a, a szimmetria problémákat. Nem méltányos ez a megközelítés, nem így lehet eh, a válságot eh, kezelni. Ami a megadapodásokat illeti, eh, a saját jelentésemben, ezt a Szlafánka úr is tudja, bizonyos petíciók megfogalmazására sor került, és azok az érvek azonban valahogy nem kerültek be ebbe az anyagba. Mindenesetre arról beszéltem, hogy Közép-Amerikában jó néhány probléma és nehézség van. A civil társadalom részvételével kezdeném ezt a sort. Ez tenni lehetővé azt, hogy a demokráciára vonatkozó klauzula értelmes legyen a megállapodás szövegében. Az Európai Parlament Eh, a környezeti, szociális és emberi jogi eh, eh, elvárások érvényesülésére is oda kell, hogy figyeljen. Ezek egyelőre nem túlságosan fényesek. Úgyhogy, ha lehet, akkor tartózkodni fogunk. Minden esetre jó néhány mondosítást be fogunk nyújtani ezen kérdések vonatkozásában. Uh, eh, Kicsit paradox dolog, hogy Kolumbiát vádolják pont emberi jogok sárga tiprásával, miközben eh, vannak olyan országok, amelyek nem hogy sokkal rosszabb helyzetben vannak, hanem el sem kezdték eh, ezt a munkát. Név szerint nem fogom őket megemlíteni. Fontos, hogy ebben az ügyben előre haladjunk az Egyesült államok, Obama kormányzata meglehetősen protekcionista, e- e- ez egy együtt nem volt problémája, szabad versenyes megállapodás, vagy szabad verseny megállapodást, e- szabad kereskedő megállapodást kötni Kolumbiával. Úgy gondolom, hogy ez az ország hatalmas bővülést él meg gazdaságában, és Panama ugyanígy fontos partner számunkra. Köszönöm szépen. Szalafánka úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani minden kollégának, aki megosztotta velem a véleményét ezen jelentések eh, kapcsán. Eh, ami a tartalmat illeti, elnök úr, ahogy említettem, jelentős előrelépésekre került sor az emberi jogok terén. Az a benyomásom, hogy nem szabad, hogy leereszkedőek legyünk, nem szabad eh, magas lóról tekintenünk erre az ügyekre. Eh, a latin-amerikai eh, partnereinknek eh, a teljesítménye önmagáért beszél. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság képviselői tárgyalásai során nagyon kedvező benyomásokat nyertek tökéletesen megértem természetesen, hogy vannak nehézségek bizonyos frakciók esetében a tekintetben, hogy melyek az előnyei és melyek a hátrányai a szabad kereskedelmi megalapodásnak. Én szeretnék azonban inkább az előnyökre koncentrálni. Ez a két megalapodás, pontosabban az a két megalapodás, amelyeket Csillivel és Mexikóval kötöttünk, azok egyértelműen pozitív szaldóval valósultak meg és ez jól mutatja, hogy az ilyen típusú megalapodások egyeket hoznak az Európai Uniónak. Ezért ennek úr összességében nekem ez az irányultságom, támogatnám a két megalapodást, Meyer úr közben elhagyta a termet. Tudom másul veszem, hogy milyen aggályai vannak a különböző tagállamoknak az emberi jogok irányosulása terén, de úgy gondolom, hogy azok az országok, amelyekkel megalapodásokat kötünk, azok nem lesznek hátrányosak ezeknek az országoknak a társadalmaira, e, és megfelelő klauzulákkal e, biztosítani tudjuk a, az, a, a megfelelő együttműködést ezeken a területeken is. A dokumentumot ugye e, időben szétküldjük megfelelő fordításokban, figyelembe veszik természetesen majd a határidőket, hiszen a többi szakbizottságoknak is véleményeket kell megfogalmazniuk majd. És ahogy Monyit azt, hogy mondta, figyelembe fogom venni a többi szakbizottságok számára érzékeny kérdéseket is, azonban most a legfontosabb az az, hogy, hogy valamennyi partner jogos érdekét figyelembe vegyük az érzékenységeket is ideértve. You have seen... Köszönöm. Mindenki látja, hogy meddig kell benyújtani a módosító indítványokat, és mikor lesz az afed a szavazás. Ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot. Átérünk a következő napirendi pontra. Algírban működő új uniós küldöttség vezető.